Kérem szépen, foglaljanak helyet. Kérem, hogy egy perces néma felállással adózunk a szörnyű japán földrengés áldozatainak. És emlékezzünk a szolidaritás nevében a tízezer emberről, aki elveszítette mindenét. Grazie. Köszönöm szépen. Szeretném önökkel a következőket közölni. Azt szeretném elmondani, hogy az a szándékom, hogy az önök nevében egy írást készítsek, és az AFET, a Japán Parlament AFET bizottságának szeretnék egy írásos közleményben arról beszámolni, hogy együtt érzünk velük Japán történetének ezen súlyos pillanataiban. Emellett azt szeretném elmondani, hogy az AFET bizottság elnöksége arról döntött, hogy az a jegyzőkönyv, amely Ukrajnának azt a lehetőséget biztosítja, hogy részt vegyen az Európai Unió munkájában, méghozzá az egyszerűsített eljárás keretében kerül megfontolásra nem lesz vita ezzel kapcsolatban. Ha nincs ezzel kapcsolatban fenntartások, akkor ezennel azt szeretném elmondani, hogy ezt a javaslatot elfogadtuk. A téma az áprilisi ülésen, a plenáris héten kerül majd napirendre. Ha nincs ezzel kapcsolatban sem fenntartásuk, akkor azt jelenti, hogy így járunk el. Ettől eltekintve még, még azt mondják nekem, vagy azt közölték velem az imént, hogy a szavazásnál egy kicsit át kell csoportosítanunk az egyes programokat, ami David úr jelentését illeti, van olyan frakció, am, akiknek össze kell állítaniuk a szavazólistát. A liberálisok esetében van ez így elsősorban. Ebből azokból kifolyólag először is szavazzunk Szírics úr jelentéséről. Mint említettem, a David jelentéshez még nem készültek el a szavazólisták. Kérem szépen, mindenki vegye elő a szavazókártyát, hogy megkezdhessük a munkát. Szivicsó, tessék! Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr! Ezt a munkát szeretném foglalni a szavazást megelőzően. Nem lesz vita ehhez a témához, de néhány dolgot meg kellene vitatni, de be kell látnom, hogy így működik ez az eljárás. Méghozzá az árnyék előadókkal közösen intenzív tárgyalásokat folytattuk. Ezek az intenzív tárgyalások oda vezettek, hogy 200 módosítóból csak egy nagyon fontos, minimális módosítót fogadtunk el. Nagyon jó volt az előkészítés, partneri alapon működtünk együtt. Az árnyék előadók, az árnyék előadókat képesített, kompetens szakértők képviselték. Minden árnyék előadói ülésen Giacomo asszony is részt vett az Európai Néppárt képviselő asszony, és nagyon szépen köszönöm neki ezt. Tegnap délig kidolgoztunk egy szavazási ö, modellt, egy lehetséges szavazási mechanizmust, és ez a lista nagy támogatásra lehet a különböző frakció körében de délután a néppárt mégis visszavonta leírását két módosító esetében, és sajnos ez a harmóniát egy kicsit felborította. A kompromisszum célja az, jó, nyilván a frakciók eltekinthetnek dolgoktól, de ha valami eset, tehát olyan esetben, amikor délután visszavonulnak, és nem teszik lehetővé, hogy az véleménynél a középutat megtaláljuk, hát lehet, hogy ez más kontinensek politikai kultúrájába belefér, de miénkben nem. Az utolsó percben sarokba szólítottak bennünket, egyfajta zsarolásnak tekintető. Nagyon is meg voltunk lepve, és éppen ezért a szavazásnál nagyon is szétforgácsolódott kompromisszummal van dolgunk. És ez sajnos abból adódik, hogyha nincs lehetőségünk arra, hogy az érveket előadjuk. Ilyen lehetőségünk nem volt. A néppárt magunkra hagyott bennünket, és ugye hát itt az erő argumentációja működik. Azt kell mondanom, hogy nagyon sajnálatosnak tekintem ezt. Most tartalmilag azért ellentmondások maradnak, ha az erő győz. Köszönöm szépen. Nos, elnök, miután azt mondtam, hogy vita nem lesz, a Brock úr kapja meg a szót. Ő a frakció nevében szól, tehát pedig le is zárom a vitát. Brock úr, tessék. Elnök úr, megértem azt, hogy Szievics úr boldogtalan amiatt, hogy egy vagy más kérdésben eltérő vélemények alakultak ki de azt gondolom, hogy a kompromisszumkészség továbbra is azonban fenntartható. Szerintem, amikor érvényes kompromisszumos indítványok kerülnek előterjesztése, akkor erről beszélgethetnek a politikai frakciók. Az ilyen ügyben erről beszélgethetnek. És persze nem kell mindent automatikusan elfogadni, mert a kollégáknak lehet, hogy van azért módosításra vonatkozó elképzelésük, ez jellemző a politikai játékban, ez előfordul. Jó akarattal azt hiszem a középút megtalálható és eredmény található. Sajnálom, hogy Szievics úr úgy reagál, ahogy reagál. Nekünk van jó szándékunk, kompromisszumkészek vagyunk, de hát azért a frakción belüli, a frakciók közötti demokrácia azért tiszteletben tartható. Gemako asszony kompromisszumot próbált előterjeszteni ebben a keretben, eredeti módosítón nagyon sokat dolgozott, egy kicsit módosított álláspontot dolgozott ki. Szerintem ennek a módosításnak, az erőpolitikájáról szóló argumentációnak szerintem itt nincs helye. Ez nem hiszem, hogy elősegíti az együttműködésünket. Mint említettem, hogy az elnök vita nem került napirendre. Landergis úr, nem nyitom meg a vitát erről a témáról. A jelentéstevónak adtam meg a szót, illetve a néppárti frakció képviselőinek is megadtam a szót. Jó, ügyrendi kérdés. Kérem, hivatkozzon is az adott eljárási szabályzati cikkre. Ha megengedi, ügyrendi kérdésben szeretnék szólni, kis módosítások történtek. Nem minden volt korrekt, nem minden volt helyes. A néppárt visszavonulása a kompromisszumos indítványtól és az ötös bekezdéstől nem frakció döntés volt. Soha nem szavaztuk meg a frakciómban ezt így. És nem tekinthető a demokrácia győzelmének. Köszönöm szépen. Jó, akkor szavazzunk, és remélem, hogy a demokrácia győz. Meglátjuk, hogy hogy működik a demokrácia, hiszen mindenki szavazhat. Nem lesz további vita, Szavazni fogunk 36-os, 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás fogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene. Nem egyértelmű, akkor ellenőrizzük. A 41-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó, 33 me- ellene, 23 mellette, tehát elutasítva. 42-es visszavonva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44-es visszavonva, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás befogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, elektronikus szavazást nyitok meg a 49-esről. A szavazás lezárom. Mm, azt mondja, hogy elutasítva. Mellette az ötvenes ellene tartózkodás elutasítva. Az ötvenest ellenőrizzük. A szavazás megnyitom. Jó. Szerintem lezárhatjuk. Három szavazat hiányzott, 30 ellene, tehát elutasítva. 51-es visszavonva, okafogyata válik, 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva szóbeli módosító kettes számú, bocsánat, az 57 -e, ellene tartózkodás elfogadva. A 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodás. Nem egyértelmű, nézzük meg elektronikusan. 63-asról a szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 27 igen, 34 nem elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es Elnézés 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Azt mondanám, de nem vagyok teljesen biztos ebben. Megnyitom az ellenőrzést. A 70-es ellenőrzéséről van szó. A szavazást lezárom. 31 31-hez, tehát elutasítva. Döntetlen, micsoda véletlen. 71-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem számolta meg a tartózkodásokat. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcvanas mellettem, ellenem. Nem egyértelmű, ellenőrizzük csak elektronikusan a nyolcvanast. a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. 37 nem, 24 igen, tehát elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elfogadva, bocsánat. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es. Tehát elfogadva, 94-es mellette, ellene, tartózkodás, azt mondanám elfogadva, de nem vagyok ebben biztos, tehát ellenőrizzük elektronikusan a 94-est. A szavazást lezárom. 31 nem, 31 igen. Hát voltak aggájaim, indokoltak voltak, tehát elutasítva. 95-ös mellette, ellene. Így sem vagyok teljesen biztos a dolgomban. Ellenőrizzük elektronikusan a 95-ösről a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 35 igen, 26 nem, tehát elfogadva. A 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A százast visszavonták, 101-es. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 102 mellette ellene nem egyértelmű. Elektronikusan szavazunk. 102-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-24 arányban elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es következik, ki van mellette. Ellene tartozkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Ellenőrizzük a 114-est? Rendben. Megnyitom az elektronikus szavazást 114-esről. Lezárom a szavazást. 38 igen, 24 nem arányában elfogadtuk, 4 kompromisszum következik, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os következik, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127 mellette, ellene, ebben nem vagyok túl biztos, tehát a 127-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. 32 nem, 31 arányában elutasítottuk. 128-as kitámogatja. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 132 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 133 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 137 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 141 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 142 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 145 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 146 mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk 147 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 148 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 149 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 151 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157. Elnézést. A 154-et elfogadtuk, ezért azért 157-ről nem kell szavazni. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 159 szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-ról részenként kell szavazni, első részről szavazunk, ki támogatja, ki, tá- ki ellenzi, tartózkodás nem egyértelmű. Az első részről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 64 ellene elfogadtuk. Második részt visszavonták, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141, 181 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 182 mellette ellene nem egyértelmű. Megnyitom az elektronikus szavazást a 182-esről. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 32 ellene, ezt elutasítottuk döntetlen eredmény miatt. 183-as mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom, hogy elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180, bocsánat, 188-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 188-as. Megnyitom a szavazást. Negyvenöt mellette, 19 ellene. Azt hiszem, hogy új szemüveget kéne vennie. hiszen mindig, me, me, mindig, me, mindig eltaláltam. 189 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást a 189-ről. Itt a vége. 20 mellette, 44 ellene elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 a szoberi kiegészítése mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es visszavonták, 12 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, nem egyértelmű, sajnos. Elektronikusan ellenőrizzük, 19-es tehát. Lezárom a szavazást. 35 nem, 27 igen arányában elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogad, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene tartózkodás nem egyetemű. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 igen, 27 nem arányában elfogadtuk. 24-es következik, ki, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás ebben nem vagyok biztos. Megnyitjuk az elektronikus szavazást a 31-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 igen, 31 nem arányában elfogadtuk egy szavazat többséggel. 32-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 35-öst elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazunk. Négy szavazat hiányzik, de lezárjuk. 38 nem, 25 igen arányában elutasítottuk. Egyes mellette, kettes tartozkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig végső szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 61 igen, egy nem szavazattal és egy két tartózkodással. Gratulálunk az előadónak, szép munkát végzett. Gratulálunk. Most pedig... Akkor talán lépjünk át a következő szavazásra, a David féle jelentésre. Azok a frakciók is most már rendelkeznek szavazólistával, akik eddig nem, úgyhogy megkezdhetjük a szavazást. A Vigenen úr kért szót. Egy ügyrendi kérdés a szocialista és demokrata frakció nevében azt kérjük a jövőre nézve, hogyha egynapos ülést tart az AFET, akkor ne a szavazással kezdjünk. Látható, hogy voltak bizonyos problémák az utolsó percben, amit nem tudtunk megvitatni, a szomszédsági politika keleti részéről sem tudtunk vitatkozni, voltak olyan frakciók, akiknek nem volt szavazó listája. Éppen ezért a jövőre nézve kérem, hogy a szavazást tegyük délutánra másodszorban. Úgy érezzük, hogy jó lenne a plenáris szavazást a brüsszeli mini plenárisról a következő strasbourgi ülésre elhalasztani, annak érdekében, hogy megfelelően orientálni tudjuk a bizottságot a szocialisták álláspontjáról, ugyanis úgy gondoljuk, hogy további vitára lenne szükség a jelentéssel kapcsolatban. Elnök, Köszönöm szépen. Ami a második kifogást illeti, az elnökök értekezlete jogában áll erről dönteni. Az első részt illetően természetesen áttehetjük a szavazást délutánra, de miután minisztereket várunk, igyekeztünk pragmatikusan és funkcionálisan megszervezni az életünket, de természetesen ezt majd megnézzük, ha problémák adódnak. Süvjec eh, úr, most azonban tovább kell lépnünk, csak fél perc. Én támogatom eh, a Strasbourgra történő halasztást. Ha David úr hozzájárul, akkor mi is kérjük, hogy ne jövő héten szavazunk a plenárison, hanem Strasbourgban. Elnök. Nos, az egyes kompromisszum a Dávid féle jelentésben mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es visszavonva, 62-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellett 64-es szerintem egyértelmű volt, de talán nem. Akkor megnyitom a szavazást a 64-esről. Elektronikusan szavazunk. Megnyitottam az elektronikus szavazást a 64-esről, hárman nem szavaztak, lezárom a szavazást. 36 mellette, 26 ellene elfogadva, 65-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 66 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. második részt visszavonták, 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 72 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellett 72-es, oké, akkor ezt ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Még hárman nem szavaztak, de nem, de most már lezárom a szavazást. 32-29 arányban elfogadtuk. 73-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 79-est visszavonták, 80-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 84-es visszafogták, 85-ös következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellett, ellene, tartózkodás elfogadva 90-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva 91-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva 92-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 94-es itt egy szóbeli módosítót nyújtott be Szarius Volszki úr mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadva. És akkor tovább lépünk a százas Gomez féle szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101-es visszavonták, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 106-os a jelentéstevő szobeliével együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva 107-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva 108-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva 109-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 110-es mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de én ezt nem tudom megítélni, úgyhogy elektronikusan a 110-esről szavazzunk. Hárman még mindig nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 28 nem, 33 igen, elfogadtuk. 111-es mellette ellen, ellene tartózkodás elutasítva. 112-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. És akkor következik a 112-t elutasítottuk, a 113-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, a 114-es mellette, 114-es, kívánna -e valaki szólni? David úr. Szeretném a kollégákat megkérni, hogy fogadjuk el a szobeli módosítót ezzel a módosítóval kapcsolatosan, nevezetesen a következőről aggódik az euró-mediterrán szabadkereskedelmi eh, megállapodás státuszkójával kapcsolatosan, eh, és összehangolt tárgyalásokat támogat. Tehát ezt egészítenénk ki, és hogyha a szabad kereskedelmi terület követelményeinek megfelel. Tehát when requirements are met, amikor a követelményeket teljesítik, lenne a kiegészítés. Rendben, ha nincs kifogás, akkor ezt megszavazzuk, mint kiegészítést 114-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, 122-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, négyes es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, 128-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, 134-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 137-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 137-es nem volt egyértelmű, úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást. 137-esről van szó. Lezárom a szavazást a 137-esről, 35 nem, 29 igen, tehát elutasítottuk. 140-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 141-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 142-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 143-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 144-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellett ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk. 149-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 151-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 152-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 155-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 159-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 160-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 166-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 167-est visszavonták, 168-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 169-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 170-es visszavonva, 171-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 172-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 173-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 174-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellett Először a 11-es kompromisszumosról szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 181-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 182-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett, illetve itt van egy Sarius Wolski szobeli féle módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 26-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva 27-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 28-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva 30-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva 31-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva 32-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva 33-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva 34-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva 35-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 15-ös kompromisszumos mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor következik a 39-es szóbeli módosító a jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellett ezt ellenőrizzük a 40-es, tehát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 40-esről elektronikusan. Lezárom a szavazást. Ketten ugye nem szavaztak. 35 igen, 28 nem elfogadtuk. 41-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 43-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva 44-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva 45-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadva 46-os mellett, ellene tartózkodás elfogadva 47-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva 48-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva 49-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 50-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva 51-es mellett, ellene tartózkodás úgy látom, hogy elfogadtuk, 52-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva 53-as, a 13-as kompromisszumost elfogadtuk, úgyhogy következhet a szóbeli módosítás, mellette az OA jelűről van szó, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszumos mellett mielőtt a 16-os kompromisszumosról szavazunk, David úr. Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy itt március 11-e a helyes dátum, egy elírás történt, tehát nem március 10. Elnök, rendben, ezt tudomásul vettük. Akkor szavazzunk a 16-os kompromisszumosról, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, ötös, hatos ha együtt tudunk szavazni, ha egyetértenek együtt szavazunk, igen, tehát a 4 6 mellett egy lenne tartózkodás elfogadva, a 7-est visszavonták, 8-as okafogyottá vált, 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. És akkor most elektronikusan szavazunk a jelentés egészéről, David úr jelentéséről. Lezárom a szavazást, ha bár ketten nem szavaztak. 58 igen, egy nem, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk David úrnak. Kiváló eredményt ért el. A következő napi rendi pontunk keretében pedig meghallgatás következik. Knight asszony, elnök úr, kedves kollégák, a liberális frakció nevében először is szeretnék gratulálni David kollégának a jelentéséhez, amit most elfogadtunk. Ugyanakkor elmondanám azt is, hogy szeretném, ha, mi, ha a Strasburgi ülésre halasztanánk el a plenáris szavazást, hogy egyeztetni tudjuk az álláspontunkat, és minél inkább figyelembe tudjuk venni az események alakulását ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem hagyjuk jóvá a jelentést, hiszen mi is megszavaztuk. Köszönöm szépen. Va bene, prendiamo della sua richiesta, possiamo... Jó, szívesen tudomásul vesszük az önkérdését. Howitt úr, öné a szó. Ugyanebben az értelemben gratulálok a jelentéstevőnek az öböl tanácsbeli együttműködési tanácsa kapcsolatban. Ha úgy hagyjuk a szöveget amilyen, akkor az a kockázat áll fenn, hogy mi nem vagyunk nagyon aktuálisak. Nem tudom, hogy el kellene napolni a szavazást, a frakciók döntsék el, de ha megengedik, szeretném elmondani a bizottságnak, hogy talán nézzünk meg a plenáris kompromisszus indítványokat, hogy valóban azt mondhassuk, hogy releváns és aktuális, időszerű, korszerű a jelentésünk. Nehogy az elavultság vágya érje minket. Köszönöm szépen! Nos, ezt természetesen támogatni tudjuk. A miniszter úr nagyon is pontos, már helyet is foglalt itt. Kérem, hogy Paszkó úr váltson fel az elnöki pódiumon, üdvözlöm a miniszter urat, és átadom Paszkó úrnak az elnöki pozíciót. President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 Okay, let's start because uh, we are... Nos, kezdjük meg az ülésnek, mert 20 perces késésről kell már beszámolni. Szeretnénk a mai napi rendet végigcsinálni, és időben, ugye az idő korlátozott. Most pedig üdvözlöm bizottságunkban Vasco Nomovski urat, aki Macedónia volt Jugoszláv köztársaság európai ügyökét felelős miniszterelnök helyettese. Üdvözöljük, miniszter úr! Aztán szeretném üdvözölni Kacima Kekis kollégát, aki a releváns delegáció elnöke, a volt jugoszláv köztársaságokkal foglalkozó delegáció elnöke, és üdvözlöm a többi illetékes delegáció tagot. Talán tudják, hogy megérett az idő arra, hogy megvitassuk az önök, az ön országában lévő helyzetet, az önök tagjelöltségéről és ideje szólnunk, és mint tudják, vitát nyitunk majd az ország jelentésről, folytatjuk a vitát, is. remélem, hogy a vita végén mindenki sokkal jobban megérti a helyzetet, és szeretném kérni, hogy kérem szépen, hogy kezdje meg a bevezetőjét, tisztelt miniszter úr. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Nagyszerű lehetőség számunkra, hogy önökhöz szólhatunk, szólhatok az AFET, a külügyi bizottság előtt, hogy elmondjam, hogy mik a legutóbbi fejlemények Macedóniában, és szeretnék a bizottság, bocsánat, Zoran Táler úr jelentés tervezetéről szólni, Táler úrnak köszönjük szépen a kormány nevében értékes jelentését, és azt hoz hozzájárult a Makedón európai agendához. Bízunk benne, hogy a szoros együttműködés Táler úrral folytatódik a jövőben is. Ha megengedik, a legújabb eh, fejleményekről szeretnék beszámolni országomban. Szeretném elmondani, hogy nagyra értékeljük a párbeszédet, amelyet az Európai Parlament tel, annak képviselővel folytatunk. Néhány önök közül jártak is nálunk, és hozzájárultak ahhoz, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy mi is az Európai Uniós tagság. Ez a lehetőség arra, hogy nyíltan, konstruktív módon vitassuk meg a közös érdekre, érdekeken alapuló témákat. Nagyon fontos számunkra ez, és ő mm, a makedon kormány mindig is fontolóra vette az önök véleményét. 2011 20 éves évfordulója országunk függetlenségének, békésen váltunk meg Jugoszláviát, úgyhogy az egyetlen országa volt Jugoszláv köztesakok között, ahol békésen történt ez az átmenet. Megbízható partnere és valódi szövetségese kívántunk lenni az Európai Uniónak. Macedónia mindig jó úton járt, a 90-es években ugye ott volt a válság a Balkánon, a 99-es koszovi válság idején is. Tehát a külpolitikai szempontból egy időszakokban úgy gondolom, hogy mindig jó helyen álltunk, az EU-val közösen az Európai Unió álláspontját osztottuk. A pedig az intézmények kialakításával kapcsolatban szeretném elmondani, ugye 96-ban született a együttműködési megállapodás, a társulási megállapodás 2001-ben, aztán a tagjelöltségünket nyújtottuk be a 2005-ben, az Európai Bizottság pedig javasolta, hogy 2009 és 10-ben kezdjük meg a csatlakozási tárgyalásokat. Macedónia döntő fordulópont előtt áll, megkezdjük a teljes EU tagsága vonatkozó tárgyalásokat, ez áll előttünk. Történelmi pillanat ez, történelmi lépés kell tenni a makedón kormánynak és minden más demokratikus intézményünknek az ország politikai szereplői is fontos szerepet játszanak, persze ez közös részes felelősség. Mi sem Afrika, sem Ázsia részét nem képezzük, a Balkán régió Európa része. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak fontos szerepet kell vállalnia ebben a folyamatban, amikor is elősegítjük a régiónk Európai Uniós integrációját. A makedón kormány kiemelt prioritás szentel, prioritásként kezeli az EU tagságot függetlenségünk óta minden kormány így gondolta, közös cél, a polgárok támogatják, a politikai pártok, a civil szervezetek, a sajtó, mindenki 20 éve támogatja az EU integrációját országunknak. Úgy gondolom, hogy a többség itt jelen úgy gondolja, hogy az európai integrációs folyamat folytatása szükséges az országunk és a régió többi országa számára, az Európai Unió politikailag és pénzügyileg is nagyon sokat tett az országunkért. Vannak persze kockázatok az egyedi, egyedi blokádokkal kapcsolatban. Az EU-nak aktívan kell használniuk a mechanizmus sokat és eszközöket, amelyek segítik országunk jó integrációt. Nagyon fontos a reformfolyamatok továbbvitele. Kivetképpen a fiatalok körében Makedóniában ők szeretnék, hogyha országunk integrálódna az Európai Unióba. Ha késlekedne a tagságunk, ez nagyon sok feszültséghez vezetne. Nagyon kreatív és vállalkozó szellemmel megáldott népről van szó. Mire van szüksége a balkáni régiónak? Aktív bővítési politikára. Minden egyes ország érdemeit figyelembe kell venni, minden tagjelölt ország érdemeit. Mm-hmm. Az EU bővítési vitában Ugye két oldali megállapodások egy kicsit megzavarták az EU integrációs folyamatot, és egy kicsit a bővítési lelkesedés úgy, úgy tűnt, hogy alább hagyott. Az Európai Uniónak a minket megválaszt, minket megosztó témákra nagyobb figyelmet kellene fordítani. A békére, a, béké, a megbékélés folyamatát kellene elősegíteni az európai együttműködés mellett. Vannak nyitott témák, az tagországok, volt tagországokat megosztó témák, és így késlekedik az a folyamat, amely több millió ember számára előnyöket jelentene. Az EU perspektíva a leghatékonyabb mobilizáló eszköz, amely a gazdasági, politikai reformokat előviszi a Balkán régióban. Ugyanez mondható ugye a közép-kelet-európai országokról. Nagyon fontos a régió stabilitása szempontjából ez a folyamat és az országban jövője szempontjából. Az EU perspektívát láthatóvá kell tenni, és meg is kell őrizni ennek a láthatóságát. Nagyon fontos a konstruktív párbeszéd a balkáni országok és az EU részéről is. Folytatni kell a konstruktív párbeszédet. A magyar EU elnökség, a jövőbeli lengyel EU elnökség lehetővé teszi, hogy ezt a napirendi témát valóban aktuális témák között tartsuk. Nagyon fontos a közép-kelet-európai perspektíva és tapasztalat, magyar és a lengyel tapasztalat fontos. Makedónia számára nagyon fontos lenne mielőbb megnyitni a csatlakozási tárgyalásokat, még készek vagyunk erre, a kihívással szembenézünk. Ami a csatlakozási tárgyalásokat illeti, megfelelő kritériumoknak meg kell felelni, Két éven keresztül az Európai Bizottság országjelentése két egymás követő ajánlást tett az a kapcsolatban, hogy a csatlakozási tárgyalásokat meg kellene nyitni. De még mindig akadozik ez a folyamat a névvita kapcsán. Ez a névvita az egyik tagállam kényszerítette ránk. Nagyon fontos, hogy közösen elfogadható megállapodásra jussunk a görög eh, tagállam, a Görögország, a görög szomszédunkkal az ENSZ égisze alatt emélem megoldást találunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy továbbra is szeretnénk ezt a problémát megoldani, az ENSZ égisze alatt folytatott tárgyalásokkal, illetve a görög barátainkkal közösen szeretnénk tartós megoldást találni, amely mindkét ország számára és a mindkét ország népe számára elfogadható nevet szeretnénk találni. Nem szeretnénk semmilyen nemzetállam identitását és méltóságát veszélyeztetni. Nagyon fontos a multietnikus társadalmunkban az EU perspektíva összetartó erő, valóban elősegíteni ennek a vitának a megoldását, és így folytathatnánk az európai integrációs folyamatot. Nőket abban kérjük, hogy tartsuk fenn a lendületet, a pillanat, a momentum erejét. Szeretnénk ha nem kérünk tehát kitérőt, vagy lerövidített kis utakat, szeretnénk folytatni ezt a folyamatot. Nagyon fontos, hogy önök továbbra is bízanak a görög-makedon kapcsolatokban, bízanak abban, hogy tartós megállapodásra jutunk, ami mindkét nép számára elfogadható, a regionális és az e- európai stabilitás és jólét érdekében. Kérjük Görögország támogatását, a régió legrégebbi tagállamát kérjük arra, ő úgy, tehát legalábbis szóban, barátja a bővítési politikának. Kérjük szépen, hogy a 2014-es napi rendre tűzzük ezt a témát. Reméljük, hogy ez a EU tagállam felelősség teljesen fog fellépni, és elősegíti az európai integrációt ebben a régióban, amelynek ő is tagja. Ami az Európai Unió pozitív hatásait illeti a régióban, a politikai akaraterővel, nagyon fontos eredményeket érhetünk el az EU támogatásával. Sikeresen tudtuk a reformokat megvalósítani. A stabilizációs és ö, társulási megállapodás nagyon jól alakult. Januárban a kereskedelmi liberalizációt megvalósítottuk, és 2014 ben lesz a teljes társulási megállapodás hatályban. Macedónia valóban biztonsági szempontból is fontos szereplő, válságkezelő mechanizmusokat vezetett be, 4%-os mértékben részesültünk. Makedónia az Ohrid keretmegállapodás 10. évfordulóját ült, üdvözölhette, illetve az EU-Makedón kapcsolatok 15. évfordulóját ünnepelettük idén. Ez az év valóban mérföldkő vel zárulhatna 20 éves függetlenségünket a társulási, a csatlakozási megállapodások megnyitásával szeretnénk megünnepelni. Néhány pontot emelnék még ki, amelyet jelentés tervezetében készített kollégán 2010-es évről van szó. Ez a jelentés nagyon fontos ajánlásokat tartalmaz, ezeket a kormány meg fogja fontolni, és más fontos intézmények is. A sajtó nagyon is nagy érdeklődést mutat ezen viták iránt, és az egész társadalom is persze érdeklődik. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, szeretem az önök figyelmét felhívni. Az egyik persze a sajtó helyzete Makedóniában el kell ismernünk, hogy vannak új média létesítmények, a PPP is működik, és a kormány elkötelezett amellett, hogy az európai szabványokat bevezesse a média tulajdon és a média piac területén. Nagyon fontos, hogy újságírók olyan légkörben dolgozhassanak, ahol nem félemítik meg őket. Azt gondolom, hogy nem szabad, hogy különböző üzleti mechanizmusokra használják fel a média különböző ágazatait. Nagyon fontos arra felfigyelni, hogy a kormányoknak közös aggája önökkel együtt az, hogy a média monopóliumok nem járulnak hozzá az átláthatósághoz. Aztán egy törvénycsomagról szeretnék szólni, az elmúlt években fogadtuk el. Ez a politikai függetlenséget garantálja a média számára, aztán nagyon fontos, hogy modernizáljuk a legális keretet is, ami a közigazgatási reformot illeti, a kormány egy új stratégiát fogadott el, amely meghatározta, hogy milyen kompetenciákra van szüksége a közigazgatásban dolgozóknak. Létrehoztunk egy közös albizottságot is az Európai Bizottsággal, amely ezeket a kérdéseket éppen megvitatja és ajánlásokat készít elő. Aztán működőképes piacgazdasággal kívánunk átalakulni, nagyon fontos makroökonomiai stabilitási, infláció ellenes mechanizmusok bevezetése nagyon fontos, a világgazdasági válság fényében kiváltképpen fontos ez. Van lehetőség arra, hogy 2011-ben növekedni tud a gazdaságunk, és tudjuk persze, hogy nagyon sok mindent kell még tenni. A Makedon a kormány a válságkezelő kapacitása arra mutat rá, hogy mennyire képesek vagyunk a jövőben is jól működni. Ma azért jöttem az Európai Parlamentbe, hogy eszmecserét folytassak önökkel. Önök közül többen tudják, hogy nagyra értékeljük az Európai Parlamenten folytatott párbeszédet, de kérjük az önök támogatását az Európai úthoz vezető további tárgyalások folyamán is. A makedón közvélemény mindig is úgy látta az Európai Parlamentet, hogy az igazságosság, a remény, a szabadság szimbóluma, és kérjük az önök támogatását az Európai Bizottság ajánlására vonatkozóan, amely a teljes tagsághoz vezető utat kívánja előkészíteni. Sok mindent tettünk, nagyon sok politikai tőkét kovácsoltunk, és remélem, hogy az Európai Parlament a jövőben is egyik legnagyobb támogatója lesz a Makedónia Európai integrációjának. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon szívesen állok az önök rendelkezésére. Kérdéseikre szívesen válaszolok. Uh, Köszönöm szépen. Csacsi Márkákis urat kérem fel, hogy három percben szólaljon fel. Parancsoljon. Köszönöm szépen először is. Szeretném eh, örömmel nyugtázni, amit Naumovszki úr eh, elmondott. Gyakran megfordul Brüsszelben, minden ajtó nyitott előtte. Köszönöm szépen, illetve azért is, hogy eh, ilyen szorosan együttműködik velünk az Európai Parlament delegációjával. Soran Thaler kollégával, aki nem sokára majd szintén szót kap, mindig nyitott ajtókat találtunk Macedóniában, minden problémáról tárgyalni tudtunk. Először is szeretnék gratulálni megbízott miniszterelnök úr. A gazdasági fejlődés azt hiszem, hogy példaértékű az ön országában, Nyugat-Balkánon, és nagyon komoly eredményeket értek el. Ennek annak ellenére, hogy milyen összefonódások vannak, sikerült leválniuk és gazdaságilag előre lépniük. Ez azt hiszem, hogy példaértékű lehet az egész régió számára. A névvita megoldatlansága azonban azt mutatja, hogy az országon belül is adódhatnak konfliktusok itt most különös tekintettel az albán kisebbségekre szeretnék utalni, ha ezt kisebbségnek nevezhetjük. Ez némi agályra ad okot, ugyanis idén ünnepeljük az Okrédi keret megállapodás tizedik évfordulóját, és azt kívánom, hogy az ön kormánya, mint ahogy erről szólt is, és az elnök meghívja az EU-n kívül a tanácsot, illetve a bizottság képviselőit, és ezektől támogatást kaphatnak a tizedik évforduló kiváló alkalmat teremt ehhez. És három dologról szeretnék említést tenni, ami az előző beszélgetések során felmerült. Elsősorban az EU követség kezelése, mint ahogy ezt Forré nem vonult nyugdíjba tehető már nem nagykövet, ő volt az egyik legfontosabb tényezője az európai útra terelésében az önök országának, és a kormánypártok is, kormánypárt is komoly sérülést szenvedett. Én erről a témáról külön szeretnék szólni, és szeretném az urat is üdvözölni, hiszen mindig is fontos tárgyaló partnerünk volt. A szab- sajtószabadságról ön is szólt erről, Thaler kolléga majd szintén kitér erre. Harmadsorban pedig a politikai párbeszédet szeretném megemlíteni. Üdvözöljük a fejle, az események alakulását, de nem teljesen nyilvánvaló, hogy mennyire megnyugtatónak tekinthető ez. A politikai helyzet eléggé feszültségterhes, és ez nem megnyugtató a parlamentet is meghívják ezekhez a párbeszédes, mi komoly figyelemmel kísérjük azt, hogy mi történik az örök országában. Táler, Zorán Táler úr jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm miniszterelnök helyettes úr a lehetőséget. Nagyon jó és üdvözlendő, hogy itt ide látogatott az Európai Parlamentbe. Macedónia azt hiszem, hogy nem kellőképpen képviselteti magát Brüsszelben, vagy az Európai Parlamentben. Én gratulálok, illetve köszönöm a konstruktív együttműködést. A célkitűzésünk ugyanaz, nevezetesen, hogy Macedónia előbb-utóbb, illetve minél előbb az EU tagja lehessen. A kollégáim döntő többsége is ezen a véleményen van. A Macedóniával kapcsolatos állásfoglalás első változata is mutatja, hogy az Európai Parlament is elismeri, hogy a tagsági tárgyalásokat meg kell kezdenünk Macedóniával. Ez nagyon fontos, és erről nem feledkezhetünk meg. Általánosságban az állásfoglalással kapcsolatos vita során kiderült, hogy a teljes politikai spektrumon egy komoly támogatás, egyetértés mutatkozik. 14 kompromisszumos módosító kompromisszumos megállapodás született a benyújtott módosítók alapján. A következőt szeretném hangsúlyozni. Azok közülünk, akik Szoros figyelemmel kísérik Macedónia és az EU közötti kapcsolatokat, illetve az Egyesült Államok és Macedónia kapcsolatát. Mindannyian látjuk, hogy magas szintű konszenzus alakult ki. Először is látható, hogy Macedónia nagyon sok eredményt elért, nem csak az elmúlt években, hanem a 20 éves függetlensége alatt általában. Vannak azonban konkrét kérdések, elég gyorsa és pozitíve ez a fejlődés. Szeretném először is megemlíteni a politikus, politikai párbeszédet, erre ön is utalt másodszorban, az etnikumok közötti kapcsolatot Macedóniában, valamint a sajtó függetlenségét, az igazságszolgáltatás függetlenségét, és minél pontosabban meg kéne fogalmazni egy európai integrációs tervet. Mi az Európai Unióban azt várjuk, hogy az önök kormánya egy egyértelmű tervet készít, amit a parlament is jóvá hagy az integrációra vonatkozóan. Illetve szeretnénk tisztázni a jelenlegi politikai párbeszéd jelenlegi helyzetét, mit terveznek a jövőre nézve az elkövetkezendő néhány hónapban további adatokat várunk a sajtó, illetve a bíróságok függetlenségére vonatkozóan. Idén ünnepeljük az okridi megállapodás tizedik évfordulóját, és szeretnénk, ha a konkrét terveiket megismernénk arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánnak ki lábalni abból a zsákutcából, ami a tárgyalásokat eddig kísérte a nemzetközi, tehát a hágai nemzetközi bíróságon elvesztették a vitát Grögországgal, a névvitát kapcsolatosan, elnök. Azt hiszem, hogy kifogyunk az időből, éppen ezért másfél percben korlátozom a hozzászóló időket. Zsarnakú asszony kért szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. és köszönöm a miniszterelnök helyettes úr bevezetőjét, mint az európai ügyek felelősének bevezetőjét. Itt komoly remény és bizalom alakul ki a jövőt illetően. Bizonyos országok is tiltakoztak a tárgyalások megindítása előtt, itt most utalnék Szlovéniára, illetve Horvátország minden esetre. Azért van remény a jövőre nézve, hogyha az ENSZ, mint ahogy Ban Ki-moon főtitkár úr elmondta az Európai Néppártnál tett látogatása során, ismertette a javaslatot, amit Görögország elfogadott, illetve önök nem. Egyetlen egy görög kormány sem fogadja el a névita körüli probléma megoldása előtt a tárgyalások megindítását, mivel az álláspontunk egyértelmű, itt egy összetett név használatáról van szó, és szeretnék megismerni az önök kormányának közeljövőre vonatkozó tervét. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a miniszter úrnak, hogy ide látogatott ma. Úgy érzem, hogy részletes képet adott az ország helyzetéről. Ugyanakkor el kell mondani, hogy vannak bizonyos nem kívánatos tendenciák is. A kormányt kritizáló hangokat elfolytják, gyakorlatilag a párbeszéd is megrekedt, a az előrehozott választások is a levegőben vannak. Tehát gyakorlatilag a dolgok leálltak, személyes támaga, támadások is elhangzottak bizonyos tisztségviselők részéről az ensz kapcsolatosan. Thaler úr, az EP jelentéstevője is negatív légkörről számolt be a jelenlegi helyzetről. Görögország azt hiszem vállalja a felelősséget. A miniszterelnök megfelelő kezdeményezéseket tett a két oldalú megoldás érdekében, és nagyon jó lenne, hogy a Grevski miniszterelnök is kezdeményezné mindezt a probléma feloldására. Jó lenne, ha érdeklődést mutatna egy megoldás iránt, és komolyan venni az európai integrációt. Kovácsev úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, miniszterelnök helyettes úr! Üdvözlöm itt az AFED bizottságban önt. Arról szeretném önt biztosítani, hogy mi mindannyian azt szeretnénk, hogy mielőbb integrálódjon az önök országa az Európai Unióba, teljes utakként. Annak érdekében, hogy a Macedónia állampolgárai valóban az Európai Unió részeként előnyöket élvezenek. Ön beszél az európai integráción megtett útról. Nagyon fontosak a reformok, a belső politikai reformok a választások előtt, nagyon fontos az etnikai csoportok közötti megértés, egyetétés elősegítése, nagyon fontos. Ez sajnálatos módon az elmúlt időben azt látjuk, hogy a makedón állampolgárok a bolgár eh, származású állampolgárokkal szemben nem feltétlenül pozitívan viselkednek, ami a közsajtot illeti. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, ezt a múltba kellene helyezni, ezt az etnikai feszültséget nem szabadna, hogy a jó szomszédi viszonyok eh, szenvedjenek ettől. Üdvözlöm önnek azt az elképzelését, hogy eh, minden titkos ügynök nevét szeretné felfedni. Ez egy nagyon üdvözlendő tett. Szerbiából kapta meg azokat a a levéltári adatokat, amelyeket Belgrádban gyűjtötök össze. Kérem szépen, hogy ezt az utat kövesse, Javítani kell a jó szomszédi viszonyokat, a szomszédos országokkal, Bulgáriával és Görögországgal is, tiszteletben tartva az ő történelmüket, el kell kerülni mindenfajta manipulációt, mindenfajta vádaskodást. Köszönöm szépen, remélem, hogy nem oszt meg minket. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök helyettes úr, először is szeretném üdvözölni, és nagyon elégedettséggel nyugtáztam azokat a pozitív adatokat, amelyeket bemutatott. Néhány dolgot azonban szeretnék elmondani, amit talán nem fog önnek tetszeni. Néhány nappal ezelőtt több európai parlamenti képviselő levelet kapott egy nagyon kétségbeesett fiatal embertől, aki saját szavaival fogalmazta meg az indulatait az ön országában uralkodó helyzettel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ez a levél számos aggályra ad okot, és jó lenne, hogyha erre ön is odafigyelné, hiszen ez azt hiszem, hogy a fiatalok többségének véleményét tükrözi. Nem kéne tartania a bővülés kifáradásától. A bővítés egy stratégiai ügy az Európai Unió számára, és ezt az Európai Parlament is teljes mértékben tisztában, tiszteletben tartja. Ami a nyitott kérdéseket illeti, azt hiszem, hogy rugalmasabbnak, mérsékeltebbnek kellene lenniük, kevésbé nacionalistának, kevésbé kéne plakatírozni a történelemmel való azonosításukat, és inkább pragmatikus érdekeket kéne figyelembe vennie. Elnök, le kéne zárni a hozzászólók listáját, Lambsdorff úr kap utoljára szót, ugyanis szeretnék emlékeztetni arra, ne aggódjon, ön rajta van a listán, de most lezárnánk, hiszen ezt követően vita következik Macedóniával kapcsolatosan. Kukán úr. Köszönöm szépen. Én is szeretettel üdvözlöm Naumovszki urat, és személyesen szeretnék köszönetet mondani a konstruktív párbeszéd fenntartása kapcsán az EU és az önök országa között. Három kérdésem lenne. Először is a politikai helyzettel kapcsolatosan a választásokat megelőzően. Tudjuk, hogy a szocialista párt bojkottálja a parlamentet, ami elfogadhatatlan és azzal is fenyegetnek, hogy a választásokon sem vesznek részt. Tegnap bejelentésre került, hogy a miniszterelnök találkozik az ellenzék képviselőivel. Szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a szocialista párt választásokon való részvételével vagy nem részvételével kapcsolatosan, illetve hogyan készítik elő a választási bizottságot, ami a népszámlálást illeti, ezt, szerint, szerintem nem fogja befolyásolni a, nép, a választásokat. A harmadik kérdésem az okridi megállapodás. Ez nagyon fontos, és az idő is visszaigazolta ezt, talán például szolgálhat a régió más országai számára, hogyan kívánnak eh, erre építeni, illetve hogyan kívánják megünnepelni az évfordulót. Poszelt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném először is, hogy a hátulülő kolléga a nacionalizmusról beszélt. A nacionalizmus azonban nem privilégiuma a tagjelölt országoknak, sajnos tagállamok körében is előfordul. A nacionalizmus azt blokkolja, amit Csanakuszó kolléga is említett, és örülök, hogy már az elejétől kezdve tárgyalásokról szólt. A bizottság is egyértelművé tette, hogy folytatni akarja a tárgyalásokat, és a parlament is többséggel elfog, elfogadta, illetve felszorította a tárgyalások folytatására. A magyar elnökség is eh, múlt héten kifejezte, hogy azt reméli, hogy még az elnökségük alatt, június előtt eh, vissza tudnak térni a bizottság eh, javaslatára a tárgyalásokhoz. És szeretném megkérdezni a miniszterelnök helyettes urat, hogyha minden európai intézmény ezt kívánja, akkor ez miért nem történik meg? Tudom, hogy most egyelőre blokkád van, de azt szeretném megkérni öntől, hogy ön szerint ez a az időközi vagy interi megállapodás miért nem játszik szerepet. És egy személyes megjegyzést még egyen, engedjenek meg, Csacimákakis úr, én nem tartom helyesnek, hogy ön kapott először szót. Lehet, hogy más véleményem van. Én szerintem a vitát nem így kéne levezetni. Kamacákos úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm miniszterelnök helyettes úr a parlament külügyi szakbizottságában, és szeretnék néhány véleményt önnel megosztani, illetve néhány kérdést feltenni az országával kapcsolatosan. Az Európai Unió a tagállamok döntésére tagjelölt státusz adott önöknek, tehát gyakorlatilag a kapu előtt állnak az európai kapu előtt. A tagjelölt országok stabilak, érettek, megfelelően működik a demokrácia ezekben az országokban. Az elmúlt évek során önök megküzdöttek jó néhány nehézséggel, az előrehozott választásokat említeném, illetve az azt megelőző kampányt, ami tulajdonképpen a parlamenti folyamatokkal szembe megy. Most folyik a választási bizottság elnökének kinevezése, ezzel kapcsolatosan bizonyos kétségek hangzottak el, épp úgy, mint a választói regiszterekkel, nyilvántartásokkal kapcsolatosan is. Problémák adottak a diaszporában élők szavazati választási jogát illetően is, tehát a külföldön élő macedónok választási jogát illetően, és ezek a problémák egyelőre még nem nyertek megoldásra. Kérdésem az, hogy mi várható ezeken a területeken a választásokat megelőzően, és az ön véleménye szerint Görögországot ér, ér, érheti egy kiváló, kizárólag vád? Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is szeretném üdvözölni a miniszterelnök helyettes urat is biztosítani afelől, hogy a parlament elkötelezett, eltökélt a csatlakozás mellett. Nem az önök országa az egyetlen, ahol a nacionalizmus vagy a populi, popularizmus, illetve a lefogultság vágya helytáll, hiszen ez másút is felmerül. Az Európába vezető útjukon nagyon fontos, hogy az erőforrásokat kiaknázzák. A politikai intézményrendszert nem lehet egyoldalúan vádolni. Nem tekinthetünk el a, ö, attól, hogy mit kívánnak a politikai ö, pártok. Itt független közigazgatásra van szükség. És szeretnék néhány részletet szólni arról is, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni a helyi hatóságok depolitizálása terén. Yes, here you, sorry, Mr. Chairman. Elnézést, elnök úr. Köszöntöm a miniszterelnök urat, eh, miniszterelnök helyettest a ECR csoport nevében. Egyetérek, eh, nem értek egyet a úr véleményében. Nagyszerű jelentést írt Táler képviselő, de nincs igaza abban, hogy Macedónia nincs eléggé jelen az európai politikában, hiszen az önök kormánya nagyon sokat tett azért, hogy a előtérbe helyezze ezt a kicsi országot, és úgy tanáltuk, hogy a Macedón baráti társaság amelyben ön is részt vesz, és az ön külügyminisztere is. Önök a példája annak, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a, az aggodalmaikat a képviselők elé tárhassák. Gratulálok a kormánynak azért, hogy egy nagyon feszült időszakban tudta kormányozni, különösen gondolok az európai, a, a parlament bolykotjára az ellenzék részéről. Ezt sikerült megoldani, egyértelmű az eredmények. Nagyon sokunkat elszomorítatja az a e, tény, hogy nem sikerült a névvitát megoldani Görögországgal, és ez hátráltatja az Európa, a Macedónia euróatlanti integrációját nagyon örülök, hogy számos működőtőke befektetés történt Macedóniában, és azt gondolom, hogy a, a bürokrácia felszámolása, az alacsony adó, adó a, a mértéke, ez nagyon sokat fog segíteni az önök országnak. Engem is aggaszt az Okridi Egyezmény áll, jelenlegi állása. Szeretném, hogyha végig gondolnák az fiatal albánok iszlám radikalizációját, Viszont engem nagyon lenyűgöz az önök kormányának előrelépése, haladás az EU, EU integráció felé, és örülök, és remélem, hogy a bizottság hamarosan megnyitja a tárgyalásokat. Köszönöm, Kirillov úr következik, mondja az elnök. Én is köszönöm, és szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy Naumoszki úr itt van közöttünk. Szeretném elmondani, hogy támogatom számos kollega véleményt, akik elmondtak, hogy a, tárgyalás, hogy a csatlakozási tárgyalásokat meg kell kezdeni a lehető leghamarabb. Én a politikai párbeszédről szeretnék beszélni, egy példát szeretnék mondani, Naumoszkiu úr, önöknek van egy európai integrációs tanácsa, és nagyon örülök, hogy, hogy milyen jól működik ez a tanács, és hogy az ellenzék vezeti. Kaptunk jeleket arról, hogy nem kapnak elég információt. Nagyon kevés információt kapnak az európai integrációs folyamatról. Vajon így van-e ez, és miért? Ami Fueris nagy, nagykövetet életi, az én kollégám Taleredő előadó úr negatív hozzáállást mutatott akkor, amikor elmondta, hogy amint valaki kritizálni akar valamiféle kérdést, az reakcióval találja magát szembe. Én nagyon jól ismerem a nagykövetet urat, és tudom, hogy ezt nem itt kéne megvitatni, hiszen a nagykövet az Európai Bizottságot és az Európai Uniót képviseli. Ez a hozzáállás tehát eh, szerintem nem, nem, nem üdvözölhető. Köszönöm, hogy az elnök. Pak asszony következik. Eh, nagyon sok hangzott el. Két dologra szeretnék emlékeztetni. A Macedónia legrégebb idő óta tagjelölt. Szerintem a régióban nincs még egy olyan ország, ahol ilyen sokáig tartott az ország tagjelölt és státusza. Ez egy rosszul értelmezett álláspont, amely a görög országnak, a szomszédos országnak köszönhető. Nagyon, tehát ez a rossz értelmezett patriotizmus, hazafiság. Nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy további etnikai problémák kialakuljanak, hiszen az Ohrid megállapodás úgy tűnt, hogy ezeket rendbe tette. Nagyon fontos, hogy ne eszkalálódjon ez a helyzet, a névvitát le kellene zárni. Második dolog. A szocialisták bolykottálják a parlamentet, ezt ismerjük Albániából is. Mi az oka annak? A szocialisták miért mondják, hogy bolykottálják a parlamentet? Ez a TV adóval kapcsolatos, amit állítólag a, a kormány nem jól használ fel. Én úgy gondolom, én úgy tudom, csak arról van szó, hogy a TV adó tulajdonosa és más ingatlanok tulajdonosa nem fizetett adókat. Esetleg egy kicsit erről tudna minket tájékoztatni? Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lambsdorff Graf következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy folytatom, a pakasszony abba hagyta. Na most, ami a görög álláspontot életi a névita kapcsán, ez nem elfogadható, hiszen a NATO is érintett ebben. Ez abszurd, ez az egész történet, világosan elmondom. Én nem úgy foglalkozom a régióval, mint Pákasszony, de Luxemburgban, egy olyan országban, van Belgiumban egy Luxemburg elnevezésű tartomány, és ebben nem adódik semmilyen hazafias probléma. Ami azonban aggodalommal tölt el engem, ami látom az ötös kompromisszumos indítványban szereplőt, az országban lévő politikai kultúrával kapcsolatban. Albániával megvont párhuzam, hát nagy figyelmeztetés kell legyen minden felelős számára Macedónia területén. Mert Albánia ugye nem kapta meg a tagjelölti státuszt. Azért, mert rosszabbodott a politikai kultúra, a politikai párbeszéd. Ha Macedónia ebben az irányban halad, akkor ez valódi veszélyt jelent. Aztán Miniszterelnök helyettes, igaz-e az, hogy Vitala polgármestere, Taleszki úr, a Macedóniában meggyilkolt zsidók halálára emlékére állított műemléknél nem megfelelő párbeszédet vont. Ezt hogyan értékeli? Köszönöm szépen. Miniszter Miniszter helyettes úr Köszönöm szépen a kérdéseket. Próbálom csoportosítani őket azt szerint, hogy milyen témára vonatkoznak. Volt néhány kérdés a korábbi eh, nagykövetőnket illetően, EU nagykövetünk illetően, Cseh Macakakis úr arról beszélt, hogy őket ne, őt nem eh, búcsúztatuk el megfelelően, hiszen nincsen más EU nagykövete az országnak. Minden megbeszélésen eh, elmondtuk, hogy mennyire hálásak vagyunk a munkájáért, azért, hogy elősegítette az EU csatlakozásunkat, és bízunk abban, hogy eh, a jövőben is elkötelezett eh, képviselő lesz ennek a programnak. Több mint öt évig dolgozott ebben a megbizatásában, és ez alatt az idő alatt konstruktív nagykövetünk volt, néha kritizálták őt, de a kritikát elfogadta, megértette, hogy ezt a segítség szellemében adták neki, és ezért is elmondtuk neki, hogy mennyire hálásak vagyunk. Ami a politikai párbeszédet illeti, igaz az, hogy az ellenzék bolykotálja a parlament, ez az elmúlt pár hétben állt fel elő. Ez az a helyzet, amely e, miatt 2011-ben előrehozott e, választásokat tartunk, nincsen más EU tagjelölt, vagy más tagállamai bolykotálja a parlamentet, és ez a gyakorlat nem tesz jót a jó hírevünknek. Egyetértetünk abban, hogy előrehozott választásokat tartunk. E, ezt a helyzetet már ismert a mi politikai gyakorlatunkban, és a kormány, amelyik abszolút többséget élvez a parlamentben, elfogadta az előre választásokat. Um, hoz tíz órás ülést tartottunk erről a kérdésről, amelyben az ellenzék 30 eh, követelését elfogadta a többség. Ma a az választási bizottság elnökét fogjuk megszavazni, és reméljük, hogy az ellenzék és az összes többi politikai párt felelősséggel fog szavazni, és most szeretném megköszönni az európai parlamenti képviselőknek, akik aggodalmukat fejezték ki, és remélték, hogy, a képvisel, hogy az ellenzék elfoglalja a helyét a parlamentben Eh, ezt tették a szociáldemokraták. Ezért azt gondoljuk, hogy eh, ami, ahogy eh, az elfogadott napirendben előre tudunk lépni, akkor május végén vagy június első hetében meg tudjuk tartani az előrehozott választásokat, és reméljük, hogy az ellenzék ezek után nem bolykotálja a parlamentet, hiszen a parlament képviselőit azért választották, hogy képviselje, képviseljék a szavazókat a parlamentben és azon kívül. Kaptam néhány kérdést az Okridi keretegyezményről. Szeretném hangsúlyozni, hogy az kormány prioritása az Okridi egyezmény, hiszen ez, ez mutatja meg az alapvető jogokat a, minori, a kisebbségi jogoknak a Balkánon. Nem mondhatjuk azt, hogy Macedónia ugyanolyan um, kisebbségi eh, jogokat vesz figyelembe, mint mondjuk Svédország, de Macedónia lehet a Balkán Svédországra, Svédországa, amennyiben mi megvédjük a kisebbségek jogait, és, meg, meg, és eh, megfelelő képviseletet nyújtunk be nekik eh, a közhivatalokban, a rendfeltartó szervezetekben, államintézményekben, döntéshozatalban, parlamenti munkában, az önkormányzati munkákban is. Tehát a politikai pártok képviselőivel együtt, még azok is, akik, akik a kisebbségeket képviselik, mi meg fogjuk tudni ünnepelni az Ohridi Egyezmény tizedik évfordulóját, hiszen ehhez számos esemény fog kapcsolódni, és továbbra is hangsúlyozzuk ennek az egyezménynek a fontosságát, hiszen ennek a szellemében lépünk előre, központi szinten és helyi szinten is. Ez egy olyan egyezmény, amely minden közösség számára hasznot hozott, nem csak a kisebbségeknek, ezért örömmel látjuk, hogy nem, nem igazán késlekedett a megvalósítása, és a jövőben sem fog. Kaptam pár kérdést a névvitáról, és az erre vonatkozó tervekről, Janakó asszonytól, Szkópa, Mucakosz képviselőktől is szeretném hangsúlyozni, hogy a macedón kormánynak az a szándéka, hogy egy kölcsönösen elfogadható megoldást keressen, különösen azért, mert ez a mi euróatlanti integrációnknak a kerékkötője. Mi szeretnénk megoldást találni lehető leghamarabb, egy olyan megoldást, amely kompromisszum lesz és számunkra a kompromisszum azt jelenti, hogy figyelembe kell venni mindkét fél állást. Megold egy, egy javaslat, amely csak az egyik fél szempontjait veszi figyelembe, az nem kompromissz. az nem kompromisszum, hiszen mindkét oldal szempontjait figyelembe kell venni. Egyébként ezt nem lehet elfogadtatni az állampolgárokkal. A kormányunk szándéka, hogy őszinte párbeszéd keretében jó szándékkal keressen megoldást Görögországgal együtt, hiszen Görögország lesz az az ország, amely majd támogatja mi, ami e, Európai, európai integrációnkat, hiszen ő a legrégebbi európai tagállam abban a régióban, és nagyon sokat tanulhatunk az európai szolidaritásból, amelyet más országoknak is megadhatnak a régióban. Azt is gondoljuk, hogy Macedónia Európai Uniós és NATO tagsága Görögország érdekeit is szolgálja, és Görögországgal együtt EU és NATO tagállamokként koncentrálhatunk a nemzetközi szervezetek céljaira. A mi régiónkban 20-30-40 év múlva még mindig szomszédok leszünk, és még mindig együtt kell működnünk a régiónk és állampolgárink közös jövőjét. Az ideiglenes megállapodást 95-ben írták alá, amikor a Macedón köztársaság többek között mm, e, beleegyezett abba, hogy, meg, ki, ki lecserélje a nemzeti zászlót, és e, ezért e, azt az ígéretet kapták, hogy nem blokkolják a tagságunkat nemzetközi szervezeteknél. Ezt az akkori külügyminiszter írta alá, aki most görög külügyminiszter, és remélem, hogy tudja, hogy mit írta alá akkor a szomszédaink 2008-as tevékenység a NATO csúcson és később a tanácsban nem igazán felelt meg az Ohridi egy, keretegyezmény rendelkezéseinek, és ezt majd a Nemzetközi Bíróság elé tárjuk. Erről is kaptunk egy kérdést. Arra számítunk, hogy a nyilvános meghallgatás jövő héten kezdődik, és a bírósági gyakorlat szerint az ítélet valamikor az év későbbi felében várható, és a kormányként majd e, nekünk ezt a döntést e, tiszteletbe kell tartanunk, és reméljük, hogy a másik oldal is ezt teszi. Kettő, ez egy e, bíróság előtt álló ügy, ezért nem szeretnénk róla többet beszélni, amíg azt le nem zárják. Kaptam néhány kérdést a sajtóhelyzetéről hadd emlékeztesem önöket, hogy az elmúlt években létrejött több, több sajtóorgánum, elektronikus és nyomtatott sajtóorgánum is. Az állásfoglalási indítványban elmondtuk, hogy aggaszt minket az, hogy a, a, média, a sajtó tulajdonviszonya nem átlátható. Volt egy eset az elmúlt néhány hétben, amely amelyre felhívta a közfigyelmet. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy Macedóniában, ahol más, ahogy máshol is, a jogi szervezeteknek ugyanúgy, a jogi személyeknek ugyanúgy kell adót fizetni, ahogy az állampolgároknak és a más, más országokban az adó, a sajtóorgánokban. Az elmúlt öt évben megerősítettük az ellenőrző tevékenységét 90 jogi személy fölött, amelyik sajtó tevékenységet folytat, elektronikus vagy nyomtatott tevékenységet. Több esetben azt találtuk, hogy Eh, adóelkerülés történt, amelynek eh, következtében pénzbüntetéseket róttunk ki. Volt két nemzeti tévécsatorna, amelyet megbírságoltunk 300 ezer euróval az egyiket és 200 ezer euróval a másokat, másikat. Ezt be is fizették, ahogy a többi jogi személy is megtette az országban, és nem is tiltakoztak. Azóta azt találtuk, hogy a korábban nem befizetett adók esetében is folytatjuk az ellenőrzést. Hadd emlékeztesem önöket, hogy a macedóniai jogszabályokat, adójogszabályokat a német adórendszerből vettük át, és elmondom önöknek, hogy az Európai Bizottság adózási fő, főigazgatóságát rendszeresen támogat, tájékoztatjuk a az ellenőrzésekről, a sajtó ellenőrzéséről. Az egyik nemzeti tévécsatornát is ellenőrizték az elmúlt hetekben. A legfrissebb adak, adóhatósági adat azt mutatja, hogy 9 millió eurós adó elmaradásuk volt az elmúlt öt évben. Mivel az jogi személy sajtóorgánum, nekik is be kell fizetni az országnak járó adókat, hadd mondjam el még, még az, hogy nem volt olyan nap, hogy a nemzeti tévék ne sugároztak volna, vagy nem jelentek meg volna meg nyomtatásban. Elkötelezettek vagyunk kormányként azért, hogy felszámoljuk az adócsalást, a, ne, a szervezetbűnözést és a korrupciót, és semmi okunk arra, hogy bárkit is felmentsünk adózási kötelezettségei alól, akkor, hogyha ez a jogi személy médiatevékenységet folytat. A bíróság elé került az ügy, kormányként nem tudjuk befolyásolni a bíróság döntését, de felkészülünk arra, hogy a bíróság döntését kikényszerítsük, akkor hogyha ezt a kormányt, arra a kormányt megkérték. Szó volt arról, hogy befagyasszák az egyik jogi személy számláját, egy nemzeti tévécsatorna számláját, a számlák befagyasztása, a jogszabályi, minden EU tagállamban rendelkezés álló eszköz, eszköz. A bíróság ugyanúgy, ahogy Franciaországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Svédországban és Belgiumban, ugyanúgy nálunk is befagyaszthatja az illető jogi személy adatait, a számláit, akkor, hogyha a bíróság erről dönt, és ezeket a forrásokat az bíróság eljáráskor felhasználhatja. Kaptam két kérdést. A jószomszédi viszonyokról, Kovácsev úrtól és másoktól. Macedóniának, Macedónia kijelentette, hogy fejleszteni akarja minden szomszédjával a jó szomszédi viszonyt ideértve Görögországot, Bulgári, Bulgáriát, Albániát, Szerbá, Szerbiát és Koszovót. Macedónia az egyetlen ország a régióban, amelynek nincsen határvitája egyik szomszédjá, szomszédjával sem, Szlovéniától Ciprusig nincs másik ország, amelyiknek ne lenne határvitája. Mi ezeket a folyamatokat lezártuk két évvel ezelőtt Koszovóval, és sok esetben kijelentettük, hogy ez minden országnak érdekében áll, hogy jó szomszédi viszonyokat építsen, és felkészültünk arra, hogy mélyebb, konstruktívabb kapcsolatokat építsünk, különösen az EU tagállamokkal, mint Görögország és Bulgária. Számos kérdésben a mi nemzeteink ügyei összekapcsolódnak Bulgáriával és Görögországban, és szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy közös a mi európai jövőnk. Kaptam kérdéseket az a közigazgatásról. Macedónia, mint a többi ország is a posztkommunista országokban át kell alakítsa közigazgatását, hiszen korábban a közigazgatás a kommunista párt administratív keze volt. Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettünk. 2008-tól e, e, kezdve 2009-ben a kormány jogszabályokat nyújtott be az Európai Bizottság szakértőinek résztvevőivel, a Szigmával együtt, amelyet a bizottság küldött ki, annak érdekében, hogy az érdemalapú rendszert vezessük be, és hogy meg, meg felszámolassuk a közigazgatás politikai befolyásoltságát. Ez a kormánynak a legnagy, legfontosabb feladata most január 1-től. Külön miniszter foglalkozik a közigazgatási reformmal. És azt gondoljuk, hogy a következőkben látható eredményeket kapunk majd ezen a területen. Jelenleg jogszabálycsomagot dolgozunk fel a parlamentben, amely bemutatja, hogy milyen reformokat kell végrehajtani, hogy a közszolgák az állampolgáraik sorából kerüljenek ki, és olyan módosításokról van itt szó, amelyeket közösen fogadtak el a szakértők az EU tagállamokból, a korábbi szlovén közigazdasági miniszter is kormányzati szakértő se foglalkozik, és nagyon köszönjük az ő támogatását, ahogy az összes többi EU tagállamnak is, akik részt vettek ebben a munkában. Kaptam kérdéseket. Kirilov úrtól, az Európai Integráció Nemzeti Tanácsáról. Hadd mondjam el, hogy az elmúlt két évben a kormány elő időben küldte el a három havi tájékoztatót a Nemzeti Tanácsnak és a parlamenti szerveknek. Megadtak nekik minden tájékoztatást a jogszabályok átvételéről, az európai napirend átvételéről. Az európai napirend számunkra nem a napi politika része, hiszen ez az, az etnikai csoportokat és a politikai pártokat is egyesíti. Nem látjuk szükségét annak, hogy beszennyezzük az európai napirendet a mi napi politikai kérésenkkel. Reméljük, hogy a jövőben sem fog ez történni. Kaptam egy kérdést Kumucakos úrtól, hogy vajon ö, Görögországot károsztathatunk-e mindenért, kapta, meg néhány megjegyzést a miniszterelnökünkre vonatkozóan, valamint a tervekre vonatkozóan, egy összetett név kialakításáról. Szerintem Görögországot sohasem kárhoztatták mi a mi országunkban, de az Európai Bizottságban már kétszer javasolta, hogy kezdjük meg a csatlakozási tárgyalásokat, és a NATO tagállamok is egyetértettek abban, hogy az ország teljesített minden feltételt ahhoz, hogy teljes NATO tagságra meghívhassák őket. Egy tagállam volt ebben a szervezetben, amely tiltakozott, országunk NATO tagsága ellen, és azt hiszem, hogy mindannyian, mindannyian tudjuk, hogy melyikről van szó, nem is kell újra elmondanom. Nagy utat tettünk meg a névvitában. A kezdetekben, hogyha emlékeznek, Görögország azt kérte, hogy alkossunk egy összetett nevet hogy az ország neve Maced, ne, nem Macedónia legyen, hanem valami összetett név. A második név, lépés az volt, hogy az összetett név eh, lennekben legyen földrajzi hivatkozás, és aztán a NATO csúcs után azt javasolták, hogy eh, Macedón köztársasági zárójelben Skopje legyen a neve, eh, és ez egy összetett név földrajzi hivatkozással, aztán az volt az új kérés, hogy legyen összetett név földrajzi hivatkozással, és a földrajzi hivatkozás az legyen, hogy északi vagy felső, és a negyedik lépés pedig az volt, hogy hivatkozunk arra, hogy északi vagy felső, de semmi más, és legyen benne az, hogy ergaus. Ezek a lépések csak leszűkítik a kompromisszumok lehetőségét, nem segítik azt elő. Bármi is legyen a a végső megoldása, azzal Görögország nem fog veszteni hiszen nem érinti ez az ő történelmét, földrajzát sem, euróatlanti integrációját sem. Ebben a helyzetben valaki említette Luxemburg és Belgium esetét, hogy van egy Luxemburg nevű ország, és a Belgiumnak van egy Luxemburg nevű tartománya, és ez semmiféle vitát nem okoz. Ellenkezőleg ez a két ország együttműködött saját politikai és gazdasági viszonyai van, és nagyon sikeresen oldották meg, és szerintünk en, ezt a modellt kéne követnie Macedóniának és Görögországnak azért, hogy a kétoldalú vitákat megoldhassuk a Balkánon. Volt még egy eset, ahol az EU tagállam és egy tagjelölt ország kétoldalú vitába vita, bocsátkozott, Horvátország akarta folytatni a vitát, Szlovénia mint új tagállam, és Horvátország mint tagjelölt állam egyetért, egyetértett abban, hogy folytatják a tárgyalásokat, és megoldásokat talál, megoldást találnak majd a bilaterális kérdésekre. Mi is azt gondoljuk, hogy ha mindkét oldalról őszinte az akarat, akkor nálunk is megtörténhet ez. Elismételném, hogy a Macedón köztársaság soha nem akart valami olyasmit elérni, ami nem történt meg a korábbi kelet-európai országokban. Ugyanazokat a kritériumokat szeretnénk teljesíteni, és mindegyiket maradék nélkül, maradéktalanul azért, hogy felkészülhessünk az Európai Uniós tagságra, és szomszédainkkal együtt, amelyek már EU tagállamok, mint Görögország és Bulgária, azon arra koncentrálunk, hogy a politikát is e, e, e, e szerint alakítsuk that can be... Köszönöm szépen, elnézést, ha valamit esetleg kihagytam. Igen, elnézést. Már korábban más közép-kelet vagy országokban megtörtént ez. Ennek a törvénynek az elfogadását a parlament elfogadta nemrégiben, módosított változata a korábbi törvénynek. Szeretnénk tisztázni a múltbeli titkos ügynök kérdése, tehát a, a kommunista titkos ügynöki szolgálata kapcsolatban tudjuk, hogy a volt kommunista országokban voltak ilyen ügyek, a volt jugoszláv titkos szolgálathoz tartozó Belgrádban archivált dokumentumokról van szó, megfelelő jogi formátumot kell találni ahhoz, hogy a két ország közötti információ cserére kerülhessen sor. A két ország képviselői egyez, tettek, és úgy tűnik, hogy ebből nem lesz probléma. Megfelelő jogi formát találunk. A Betaleszkivel kapcsolatban mondana valamit esetleg? Mit gondol Taleszki polgármesteréről, ami a szavait illeti a következő napon rosszul idézték? Semmilyen szándékon nem volt, nem állt szándékában összevetni bármit bármivel. Um, a holokauszt emlékművel kapcsolatban Skopjeban található. Azt hiszem, hogy tisztázta a sajtóval azt, ami elhangzott. Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr. Most lesz majd a vita a jelentésről. Tíz másodpercet kérnék szót, mondja az egyik kedves hozzászóló. A miniszterelnök helyettes és egyetért említett a NATO, említett a NATO döntését, 2008-as döntését amely arról szólt, hogy minden tagó, minden NATO tagállam nem értett egyet Görögország állás, vagy hogy Görögország nem értett egyet a NATO döntésével. Szeretném kiemelni. Ugye néhány nap múlva fontos döntés születik a Hágai Nemzetközi Bíróságon. A NATO-ban a szövetség egyhangú döntést hozott, ez nem a görög álláspont eredménye, egyhangú álláspont született arról, Amint a problémát megoldják, az ország tagjává válhat a NATO-nak. hangú döntés volt. Köszönöm. Nyilván titok nem övezi azt, hogy mely országról van szó, mely ország nem akarta Macedóniát befogadni. Nem azt mondtam, a többi ország nem akarta, de az ország megfelelt a kritériumoknak, megfelelő NATO tagállammá válhatott volna, és egy téma akadályozott meg bennünket abban, hogy a NATO-hoz társuljunk. Mindannyian tudjuk, hogy mi volt ez a téma. Jó, elnök, köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr. Köszönjük szépen, tisztelt kollégák, köszönöm az érdeklődésüket, a kérdéseiket. Most pedig folytatjuk a vitát a Macedóniával kapcsolatos jelentése kapcsolatban. Yeah, yeah, yeah, yeah, sure. It's a public debate, so you're welcome to stay. Okay. Okay. Yeah. Now, uh, colleagues, please, we have to continue our... Kedves kollégák, folytatni kell a napi rendi pontokat. És most megvitatjuk ismét a Táler féle jelentést a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság által ered eredményekről. Táler úr! Táler úr, öné a szó! Nem udvarias dolog persze, hogy nem jó, hogyha csak Kukán úrral osztja meg véleményét, ossza meg mindannyiunkkal. Hány percem van? Tíz percem? Egy órám? Nos, nézze, ha ezt a vitát 11.30-ra le tudnánk zárni, az rendben lenne. Jó? Tehát három percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőségünk volt most beszélni a miniszterelnök helyettes úrral, a Macedón kormány magasrangú képviselőivel, és ami az idei Macedóniáról készült jelentést, állásolás indítványt illeti, minden kollégának nagyon szépen köszönöm, akik aktívan részt vettek a módosítók előterjesztésében. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeresek voltunk az árnyék előadókkal, pedig sikeresek voltunk abban, hogy a lehető legjobb eredményt el tudtok érni. A befogadás nagyon fontos. A kompromisszumos indítványok megpróbálták a módosítókat egyesíteni és így módon szerettük volna javítani az indítványt magát, annak minőségét. Meg kell ismételnem ismét, hogy a többség ebben a parlamentben azt javasolja, hogy az Európai Unió kezdje meg a teljes tagságról szóló tárgyalásokat méghozzá azonnal. Két hasonló javaslat született a bizottság részéről is, és mi ezt ismételjük meg, ezt a javaslatot, ezt a döntést, méghozzá évek óta ugyanezt mondogatjuk, vagy ismételjük. Természetesen több kérdés van, ahol arra törekszünk, hogy üzenetet küldjünk a macedóniai barátainknak. Arra azt kérem tőlük, abban reménykedem, hogy ezt egy olyan listának tekintik majd, hogy valóban egy világos listát állítottunk össze, ami arról szól, hogy mit vár el az Európai Unió Macedónia a hágai kritériumok elfogadása, a kopenhágai, bocsánat, kopenhágai kritériumok kapcsán. Mi mindent várunk el az országtól, hogy így mielőbb megközelíthesse a teljes tagságot az ország. Nincs itt időm arra, hogy minden kompromisszumos indítványt részletesen ismertessek. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 14 ilyen kompromisszum van, több, 10 több módosítót építettünk be a 14 kompromisszumba, és természetesen plusz jelet teszek, a, tehát igennel szavazzunk több módosító mellett, amelyet előterjesztettek. Az egyes kompromisszumban megismételjük azt, hogy az érintett feleknek jó szomszédi viszonyban kell megoldani a problémákat, és az EU érdekeket is figyelembe kell venni. Ez fontos. Az eredeti szövegben felhívás ez a magasrangú képviselők az Ashton asszonyhoz kiváltképpen, illetve a bővítési biztoshoz, és intézzük ezt a felhívást, és ez arról szól, hogy legyenek aktívabbak a probléma megoldásában, amely akadályt gördít, ez a berlini fal, amely Macedóniát megakadályozza már hat éve abban, hogy az EU tagállamává váljon. Ez szolgálja a régió, Macedónia és az EU érdekeit. Most abba is hagyom itt, meg szeretném hallgatni az önök megjegyzését, kedves kollégák, figyelmesen meghallgatom, és bízom abban, hogy hatékony és kellemes munkánkat a jövőben is folytatni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jenna asszony. Kukán úr, elnézést, Kukán úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. Nagyon röviden Szeretném megköszönni Táler úrnak, a jelentéstevőnek a munkáját, és köszönöm a kollégáknak is, akik módosítókat nyújtottak be. Remélem, hogy a bizottság egy jó és kiegyenlített jelentést fog majd elfogadni, mert az országnak szüksége van a bátorításra ebben az integrációs folyamatban, és visszatartották nagyon is régóta feltartották ezt a folyamatot. Ha ez a helyzet folytatódik, ez oda fog vezetni, hogy frusztráció és feszültség alakul ki az országban. A megoldás az kell legyen, hogy pozitív ütemtervet dolgozzunk ki. Ez európai agendáról van szó. És örülök annak, hogy ez a jelentés valóban támogatja a tanács álláspontját abban, hogy a tárgyalások megnyitásáról szól. Nagyon sok programot kell megvalósítani ebben a folyamatban. Segítenünk kell abban, hogy a feltételeket megteremtsük a problémák megoldásához. A jelentés néhány aggályról is beszámol, amelyet az elmúlt időszakban megfigyeltünk. Az előrehozott választások lesznek majd egy fontos teszt, lesz majd egy fontos teszt, és több eredményt ér, várunk el a közigazgatás, az igazság, igazságszolgáltatás, a korrupció elleni küzdelemben, a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Reméljük a névvitát is mielőbb megoldják. A kompromisszumos indítványok remélem a többi frakció számára is elfogadhatóak, de megígértem, hogy megemlítem azt a kérést, illetve kérem szépen, hogy igazítsák ki az indítványokat. A kettes kompromisszumban külön szavazás legyen arról, hogy demonstrated by the recent, és így tovább, mm, részenkénti szavazást szeretnénk, hogy ezt töröljük, ezt a részt, a módosító többi része pedig változatlan marad, és ami a hetes kompromisszumot illeti, a macedón hatóságokról a macedóniai szót kellene törölni, a hatóságok ez lenne a módosított szöveg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jennek asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban Táler úr jelentése azt hiszem valóban tiszteletben tartja az egyensúlyt. Nem akarom megismételni az korábban már említett érveket, amelyeket már korábban ismertettem. Van saját árnyék előadónk, Kukán úr, ugye? Van egy-két pont, amelyet megemlítenék, amelyek horizontális jellegűek. Az etnikai makedónok és a macedónia szó törölhet, törölen, törlendő mindenhonnan a macedón-makedón. Macedónia, Makedónia. Egy másik probléma van, amelyet meg kell oldani, azonnal meg kell kezdeni a tárgyalásokat. <coughs> Már említették, de még egyszer elmondanám, hogy a tárgyalásokat, a tárgyalások az Európai Parlamentet aggályokkal töltik el, és a tanácsot is. A tárgyalások megkezdéséről a kormányoknak kell dönteni, hiszen ez az ő kizárólagos kiváltságuk. Tehát eh, minden egyes kormány egyénileg dönt erről, hogy megkezdjék a tárgyalásokat. Megismertem, amit már sokszor említettem. Nem hiszem, hogy a probléma megoldása nélkül az egyik tagállam ezt bármikor megtehetné. Ez lehet, hogy az időközi megállapodás megszegésével kapcsolatos, de ugye volt, mm, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság hogy az intem az időközi nevet nem használta. Mm, szerintem ezt nem kell hága elé vinni ezt az ügyet. El kell ismernünk azt a tényt, hogy minél nagyobb nyomás helyeződik a görög oldalra, igazságtalanul, annál inkább nehéz lesz a Macedónia volt Jugoszláv köztesek számára, annál tovább maradnak kint az EON kívül. Minél nagyobb nyomás nehezedik ránk. Mi persze igyekszünk a koroni szintén, és mi a jó irányban kívánjuk erőfeszítéseinket elmozdítani. A néppárt elnöksége elment az ENSZ főtitkárhoz, és a látogatás idején elmondtuk, hogy mi a helyzet, hogy milyen fejlemények övezték, és Ban Ki-moon úr gyakorlati megoldást tett, amelyet elfogadott Görögország, a másik fél pedig még nem reagált Ban ki javaslatára. Úgy gondolom, hogy Tyler úr jelentésében nem azonnali tárgyalások megkezdését kellene kérni, hanem a film kormányához kell fordulni, és meg kell kérni őket arra, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, mielőtt megtett megkezdhetnénk az EU-s tárgyalásokat. Passzert Előtt egy másik kolléga, köszönöm szépen! Elnök úr, gratulálok, és köszönöm a jelentéstevő úrnak, Tálár úrnak, a nagyon is átfogó, kiváló jelentést, amely a vitánk alapját képezi a bizottságban. Azt gondolom, hogy minden szinten tükrözi az aktuális helyzetet Macedónia volt jugoszláv közösség területén. Egy dolgot említenék, egyetértek Kokán úr javaslatával, miután a makedón, macedón hatóságok az, az enszintű tárgyalások lényegével kapcsolatos, azt hiszem, hogy el kellene távolodnunk az elmúlt évek gyakorlatától, és amikor hivatkozás történik a név, az ország nevére, akkor az hatóság a volt a Macedónia volt jugoszláv köztársaság szónak kell szerepelni, vagy pedig az állam szónak. Nagyon röviden, nem akarok ö, hamis benyomást kelteni. Valóban kísérletet kell tennünk a valósággal való megbékozásra. Mégis szeretném elmondani, hogy az Európai Unióban nincsen vita a névről. Re Macedón köztársaság Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, nincs senkinek problémája ezzel az államnévvel. Egyetlen egy országnak van problémája, éppen ez egy kétoldali probléma ez, bilaterális. Azáltal, hogy az alkotmányos helyzet olyan, amilyen, Csemako asszony, hogy említette, a mi problémánká is vált ez. De mi világosan azt mondjuk, mi nem akarjuk, hogy ez a probléma gyakorlatilag terhelőleg hason az ország felvételére hogy a bizottság említette, hogy az Európai Parlament több állásfoglalásban is megfogalmazta, eljött az idő arra, hogy ezeket a tárgyalásokat megkezdjük. Még egyszer elmondom, akkor is a illúziókat ringatni tűnök. Szerintem a két adaló kérdésektől függetlenül meg kellene kezdeni a tárgyalásokat. A tárgyalás folyamatában még tisztázni lehetne a két adali problémát. Nem kellene ezt a csatlakozási tárgyalások előtt megoldani. A ratifikációig, a csatlakozási szerződés a ratifikációig kellene tisztázni. Például szovénia Horvátország esetében így volt. Jelentéstevő voltam, vagyok, Horvátországért vagyok felelős, ott sem volt előfeltétel, hogy minden horvát szovén problémát megoldjunk, mielőtt megkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat. Megkezdtük Horvátországgal a tárgyalásokat, és a folyamat során kell, hát ez elég nehéz a problémát megoldani, de hát közben is meg lehet oldani. Táler úr, esetleg kíván erre reagálni az elhangzottakra? Thank you very much. Köszönöm szépen minden hozzászólónak a megjegyzését. Macedónia története azt hiszem, hogy jól ismert mindannyiunk számára, akik jelen vagyunk a teremben, Igazából újdonságot nem tudunk feltalálni. Ami pedig az állásfoglalással kapcsolatos javaslatot illeti, remélem, hogy az Európai Unió felsőszintű képviselői aktívabbak lesznek abban, hogy a két fél számára elősegítsék a megoldás megtalálását. Ez fenntarthatatlan így hosszú távon a status quo, az, hogy nem történik semmi, ez nem semleges hatású, hanem éppen ellenkezőleg negatív. Nem hagyhatjuk a dolgokat változatlanul, ugyanis ettől rengeteg frusztráció és negatív fejlemény várható az ország, illetve az egész régió számára. Szerintem tehát a két felet nekünk kell abban segíteni, hogy megoldást találjanak. Az állásfoglalás tervezet is arra, erre utal, ami pedig a délutáni szavazást illetér, Remélem, hogy ez sikeres lesz, mint ahogy a jövő havi plenáris szavazás is, elnök. Köszönöm szépen. Ezzel tulajdonképpen most elképzeléseket hallottunk arra vonatkozóan, hogy olyan járjunk, le, járjunk el a következőkben. Ezzel ezt a vitát le is zárom, és akkor következik Provera úr jelentése az instabilitásból eredő migrációs hullámok címmel. Meg is adom a szót Provera úrnak három percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani, ha nem is formálisan, hanem őszintén mindenkinek, az árnyék tevőknek elsősorban, akik kiváló munkát végeztek, és nagyon hasznos módon hozzájárultak a jelentésemhez. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy kiegészítéseket is kaptam, ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani Krötú asszonynak és Keller asszonynak a LIBE és a DEVE részéről a benyújtott véleményükért, valamint a titkárságnak is köszönet, hiszen ők is nagymértékben hozzájárultak a munkámhoz. Végezetül a koordinátoroknak is köszönettel tartozom, az ő bizalmuknak köszönhetően, dolgozhattam ki egy hozzám különösen közel álló témában ezt a jelentést. Rátérve a lényegre, nem kívánnám most ismertetni és megismételni a korábban kifejtett indokokat, amelyek a jelentés struktúráját megalapozták, illetve a tartalmát. Ehelyett inkább szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy ez a jelentés most különösen aktuális, tekintettel az észak-afrikai és az arab világban zajló eseményekre. Rengeteg módosítót kaptunk, amiből összesen kilenc kompromisszumos módosítót alkottunk, plusz néhány szóbeli módosító is szerepel, amit majd nyilván a beterjesztők megvitatnak. Az egyik vitatott szempont a libiai helyzettel kapcsolatos, a keret megállapodás keretében folytatott tárgyalások felfüggesztésének oka gondolom mindenki számára nyilvánvaló. A rendkívüli instabilitás következtében reméljük, hogy a jelentésben lehetőség lesz majd arra, hogy újra kezdjük a tárgyalásokat, ha az emberi jogokat és a demokráciát tiszteletben tartó új kormány feláll Líbiában. Egy másik szempont is szerepel a jelentésben, nevezetesen annak szükségessége, hogy egyensúlyt találjunk a migrációs hullámok a dél-mediterrániumból érkező és a keletről érkező migrációs hullámok között ezek ugyanis várhatóan erősödni fognak a jövőben. Kompromisszum született a tekintetben is, hogy a különösen sérülékeny helyzetben és érzékeny helyzetben lévő csoportokra fókuszáljuk a figyelmünket. Montaldo úrra pillantva, ez egy nagyon fontos, tehát a természeti katasztrófák nagyon fontos okai lehetnek a migrációnak, és van egy éghajlat alapú instabilitási tényező, és amit figyelembe kell vennünk. Azt hiszem, hogy itt most meg is állnék, hiszen mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, gondolom, hogy már megismerkedett a jelentéssel, a lényegével, és kíváncsian várom a kollégák hozzászólását. Elnök, köszönöm szépen. Montaldo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kell kezdjem, hogy köszönetet mondok Provéra úrnak, ugyanis sikerült neki az árnyék jelentéstevők munkáját megfelelően irányítani, mégpedig úgy, hogy ha bárki, aki ezt a jelentést elolvassa, azt hiszem, hogy felismeri, hogy leginkább az egyensúlyozó, kiegyensúlyozott szó illik rá. A migráció rendkívül kényes kérdés. Nézzük csak meg azt, hogy az egyes országok, sőt politikai pártok mennyire eltérő álláspontot képviselnek a tekintetben, hogy a migráció hogyan definiáljuk, hogyan kezeljük ezt a kérdést. És ezek az eltérő vélemények, akár belföldön, vagy az Európai Unión belül sem jeleníthetők meg megfelelő módon egy olyan jelentésben, ami arra összpontosít, hogy a külpolitika milyen szerepet játszon a migrációs jelenség kezelésében. Mi igyekeztünk minél szélesebb körben definiálni az instabilitás kifejezést, hiszen ez egy kulcs kifejezés a jelentésben. Az instabilitást tágértelemben értelmezzük, és megpróbáltunk a különböző frakciók különböző jelentéstevői között egyfajta egyensúlyt teremteni, figyelembe véve a természeti jelenségeket, például az erdőírtást, klímaváltozást, illetve az ember által okozott tényezőket. Az instabilitás kifejezés nyilván minden kétséget kizáróan egyfajta civil válságot is magában foglal. Tehát köszönöm Provera úrnak, illetve a többi árnyék jelentéstevőnek a munkáját. A jelentés azt hiszem, hogy ennél alkalmasabb időben nem születhetett volna meg. Én magam is egy módosító benyújtója vagyok, amin már az idő túlhaladott, és a politikai tanácsadóimat arra intettem, hogy talán ezt nem kéne megszavaznunk, hiszen az a módosító már okafogyottá vált. Még egyszer tehát lezárásképpen azt tenném még hozzá, hogy ez a jelentés annak ellenére, hogy most még alakulóban van, egyértelmű, hogy milyen végső formát fog ölteni. Mégpedig ez azt jelenti, hogy egy konstruktív módot találjunk erre a helyzetre. Bena Rabatú asszony. No. Mrs. López, then. López asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Provera úrnak a jelentését szerintem igen jó időben született. Az AFET most az illetékes normálisan e, ez a LIBE hatáskörébe tartozna. Mi más szempontból, sokkal érdekesebb szempontból vizsgáljuk ezt a helyzetet, nevezetesen azok, azon nemzetközi kérdések szempontjából, amelyek a migrációs hullámból fakadnak. És itt nem csak a tranzitországokkal, de a származási országokkal is együtt kell működnünk. Tehát a jelentés szerintem kiváló, és a nemzetközi politikánk részeként kell ezt kezelni, nem pedig a biztonságpolitika részeként. Nagyon érdekes szempont ez a migráció vizsgálata tekintetében. Nagyon gyakran halljuk ezen kérdés vizsgálata során, hogy a migrációt sokan a múltban fenyegetésként élték meg, és hogy ez akadályozta a migrációs tendenciák pontos megértését, azt, hogy ez az EU jövőjét hogyan befolyásolja. Az adatok pontos ismerete abszolút fontos. Mégpedig azért, mert nagyon gyakran összekeverjük a menekülteseket a menekültekkel, akik a Genfi egyezmény értelmében kérnek, vagy folyamodnak menedékért, vagy azon menedékesek között, akik csak ideiglenes menedékért folyamodnak, mert nem tartoznak a Genfi Egyezmény hatálya alá, illetve azon menekültek között, akik mobilitási okokból érkeznek. Tehát a jövőben ők jobb életet várnak saját maguk számára. Itt arra is fontos odafigyelnünk, hogy a migrációs áramlat hogyan felel meg a munkaerőpiaci feltételeknek. De hát sokkal részletesebb elemzésre van szükség, és az adatokat is jobban kell tudnunk kezelni. Ugyanis az azt jelenti, hogy a nemzetközi kapcsolatainkban figyelembe tudjuk venni más országokkal való kapcsolatainkat, illetve azokat a szempontokat, amelyeket a LIBE is képvisel. Úgyhogy ez egy új megközelítés, amit üdvözlök, rendkívül érdekesnek tartom, és a jövőben biztos vagyok benne, hogy sokkal részletesebben fel kell tárnunk a migrációs folyamatokat. Az EU-nak is közelebbről meg kell vizsgálni, vizsgálnia azokat az országokat, amelyek a nehézségek kiváltó okai. Szorosabb kapcsolatokat kell a származási, illetve a tranzit országokkal kialakítanunk, Protasevics úr. Köszönöm szépen. Ha megengedik, lengyelül szólok, hiszen van tolmácsolás. Ha lehet, akkor azzal kezdeném, hogy gratulálok a jelentés szerzőjének. Ez egy nagyon jó kiinduló pontot jelent a dosszié szempontjából. Érdekes konzultációkat folytattunk múlt héten Strasbourgban, tárgyaltunk az árnyék jelentéstevőkkel, a frakciók képviselőivel, és az álláspontunk szerintem jól tükröződik az anyagban. Én most a néppárt nevében szólok, de a kompromisszum jól tükrözi a politikai tényeket, illetve az azóta bekövetkezett eseményeket. A jelentés megszületése, illetve a mai napig eltelt időben bekövetkezett eseményeket. Nagyon fontos politikai események zajlottak, a harcok folytatódnak Libiában, illetve egyéb drámai események is történtek, amelyek nyilván kihatással lesznek a jelentés végső formájára, illetve a migrációs folyamatokra. Ezek a migrációs folyamatok közvetlenül a világ érintett részében folyó konfliktusok következtében indultak meg, és nagyon fontos, hogy gyorsan reagáljunk a változásokra. A jelentéstevő gyorsan tudta e az eseményekhez igazítani a jelentést, és meg kell mondanom, hogy különösen nagy örömömre szolgál, hogy a jelentés számos érdekes elképzelést tartalmaz. A négyes bekezdéssel kezdeném. Itt a feltételességről van szó. Ha ezt a bekezdést elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy szükség van az Európai Uniós segélyek szempontjából a feltételességre. A pénzügyi segélyeket nem alkalmazhatjuk, ha nem győződünk meg arról, és különösen gondolok itt az afrikai országokra, ha nem győződünk meg arról, hogy megfelelő reformokat hajtanak végre, megfelelő gazdasági és politikai reformok zajlanak az érintett országokban. A jelenleg folyó nyugtalanság és konfliktus szerintem abból is fakad, hogy korábban nem szabtunk ilyen feltételességi kritériumokat gyakorlatilag a diktátorok, sőt, még demokratikus vezetők gazdagságához járultunk hozzá e, ezekkel a segélyekkel, ahelyett, hogy a polgári e, társadalmat segítettük volna, vagy az embereket. Ha az embereknek e, jó életük van, akkor nyilvánvalóan nem, nincs érdekük, de fűződik érdekük ahhoz, hogy illegálisan bevándoroljanak az EU-ba. Egy észak-keleti országból jövök, olyan országból, ahol gyakorlatilag nincsen tapasztalatunk Görögországhoz, vagy Spanyolországhoz, Olaszországhoz, vagy Máltához hasonlóan az illegális migrációval, bevándorlással, ugyanis nálunk Lengyelországban az illegális bevándorlás igen korlátozott. Minden esetre ez egy nagyon érdekes és aktuális téma, és a jelentéstevő számos ajánlást megfogalmaz, arra, hogy hogyan tudunk megbirkózni az illegális bevándorlással. Ez egy közös teher, mindannyiunk felelőssége ez a probléma az EU-ban, és az európai szolidaritás elve és értékeit mindenféleképpen szerepet kell, hogy kapjon. És ezt örömmel nyugtáztam a jelentésben is. Még egy szempontot szeretnék megemlíteni, a kompromisszumos módosítások kapcsán koherens, következetes megoldásról beszélünk a legális és az illegális bevándorlás tekintetében is. Nyilvánvaló, hogy lesznek bevándorlók az EU-ban, ez semmi újdonságot nem jelent, de nekünk is megfelelő bevándorlási politikát kell alkalmaznunk a világ más országaihoz hasonlóan, Ausztrália, vagy Új-Zéland, vagy az USA, USA-hoz hasonlóan, mert egyébként abba a helyzetbe sodorjuk magunkat, hogy úgymond csak a legrosszabb bevándorlók jönnek ide. Tehát a politikánkon változtatni kell és javítani kell. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd gratuláljak Provera kollégának a jó munkához. A téma az egyik legnagyobb kérdés, amelynel Európának meg kell birkóznia, és az egész világnak is, és egyetértek azzal, azokkal, akik azt mondták, hogy a témát kell megvizsgálnunk, és nem csak a külügyi és biztonsági szempontok csövén keresztül, de nézzük meg a dolog gazdasági, szociális és kulturális oldalát is, valamint a környezetvédelmi dimenziót is. Nekem úgy tűnik, hogy az ajánlások ellenére amelyet a Provera úr és az Ányék előadók javasoltak. Van egy alapvető kérdés, amely sokkal messzebb nyúlik. Ez pedig a Európa egyik legnagyobb ö, ö, problémája lesz ebben az évszázadon. Azt látjuk majd, hogy rengeteg fiatal jön Európába munkát keresni. Több millió munkahelyről van itt szó, amelyre szükségük van, és emberek milliói jönnek hatalmas bevándorlási hullámokban Európa fele Eh, úgy számítanak, hogy 2030-ra eh, az 500 milliós Európában 35 millió eh, ilyen ember lesz, aki kívülről érkezett. Ha megnézzük a világ iszlám lakosságát, 2030-ban megint csak hatalmas népnövekedésre számíthatunk, egy újféle Európát fog alakulni, és nagy változások várhatók a, a népesség alapvető rétegeiben, és ezt figyelembe kell vennünk, hiszen e, folyóvá dagad majd ez a kis patak, és e, nagyobb és megnöveli a bizonytalanságot, hiszen ennek gazdasági, kulturális dimenziói is vannak, de biztonsági kérdéseket is érint. Ezek a népességek hogyan fognak együtt élni? a már itt meglévő népességcsoportokkal? Hogyan fognak a az egészségügyi ellátók ezzel megbirkózni, hogyan fognak az egészségügyi szolgáltatók megfelelni a kívánalmaknak. Például jelenleg az illeges bevándorlók gyerekei kórházba kerülnek Görögországban, és ellátásra van szükségük, amely jelentős problémát okoz, amelynek gazdasági dimenzió is van persze, hiszen bármiféle egészségügyi ellátás, amelyet gyógyszerek és el és kezelés formájában nyújtunk, annak ára van. Nagyon sokféle gyakorlati probléma van, amelyet így meg kell oldanunk. És amik a migráció egy másik oldalát jelentik. Nem elméleti e, vélekedések ezek, hanem próbáljuk meg ezzel gyakorlati szinten foglalkozni, nem tudjuk megoldani, de mégis kell foglalkoznunk egyes praktikus problémákkal. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Provera úr, szeretne válaszolni az elhangzottakra? Con, con grande mm, franchezza, devo dire che i colleghi... Köszönöm szépen, elnök úr. Őszinte leszek, és szókimondó. A kollégák nagyon sok kérdést érintettek, amelyek fontosak, és amelyeket nem tudtam belefoglalni a jelentésbe különböző okok miatt. Azért, mert ez itt az AFET szakbizottság, és nem szeretnénk más szakbizottságok szakterületébe bele harapni. Montató úr említette azt, ami alátámasztja az egész jelentést, azt, hogy szükség van arra, hogy felmérjük egy olyan kérdés mértéket, amely e, egész Európát érinti, e, amely politikai frakciók e, megosztottságát is eredményezi, és le kell győznünk az előítéleteket. López Verde asszony igaza van, hogy különféle megközelítések is lehetnek. Mi ezt különféle stratégiai szempontból akartuk megvizsgálni, nem adhok alapon. Azon gondolkodtunk, hogy mit kéne tenni szükséghelyzetekben. Holisztikus megközelítést akartunk alkalmazni. Nagyon széleskörű témát akartunk lefek, lefek, le, le, le, takarni annak érdekében, hogy meg, a különböző jelenségeket meg tudjunk birkozni. Strukturális rendezkedéseket akartunk létrehozni azért, hogy eh, a származási országok törékenységével is foglalkozhassunk, de egyszer pedig um, választ kell majd adnunk másféle erőkkel és más országokkal együtt is, mint például eh, Kína, Oroszország, Egyesült Államok, kal együtt meg kell eh, egyeznünk arról, hogy miként lehet beavatkozni akkor, ha nem akarjuk az eh, forrásokat ehm, csak pazarolni. Elhangzott, hogy eh, ezt nem csak fenyegetésségként kell kezelni, és ez igaz, hiszen hatalmas lehetőségek is rejteznek bele a származási és a befogadó országoknak egyaránt. Ezért egyértelmű szabályokra van szükségek, szükség, amelyre amelyen mindkét oldal, oldal a leg, leg, legjobb eredményt tudja el, előidézni. Protasevics úr parancsoljon. Azt mondta, hogy a legutóbbi nemzetközi események is jelentős hatással voltak ránk, és itt, itt van fontos szerepe az AFET-nak, abban, hogy megelőzze az ilyen eseményeket, legyenek azok strukturális okok. AFET az a szakbizottság a parlamentben, amely ellenőrzés alatt tudja tartani az e- különböző helyzeteket az egy, a világ különböző részein, és gyors választ tud adni szakpolitikai szinten. A feltételességről szóló négyes bekezdés az volt az általános eh, érzés az árnyék előadóknak, hogy eh, semmiféle fe, eh, feltételeket nem akarunk rákényszeríteni senkire, amelyek nemzeti értekeket sértenek. A feltételesség azt jelenti, hogy hatékonyan lépünk közbe az érintettek kép, javára. Az elmúlt húsz évben rengeteg tapasztalatot szereztem, úgyhogy úgy, látom, hogy mi történik ne képzeljük azt, hogy a tagállamok által elköltött pénz és a nemzetközi szervezetek által elköltött pénz nem jut el azokhoz, akiknek szánták, hiszen lefölözik ennek nagy részét. Ezért a hatékony közbelépést kell meg, megalkotnunk, és e, erre vannak, ehhez vannak szükségünk struktúrákra. A legjobb szándékkal sem lehet létrehozni olyan struktúrákat, amelyek amelyek révén ezek a segélyek eljutnak a célzott csoportokhoz. Ha kaphatnak még pár percet, elnök úr, akkor még tudok válaszolni a többi kérdésre, hiszen ezek nagyon fontos kérdések. A hatékonyság, a feltételességet, országspecifikus helyzetekre kell becsatornázni. Ne gondoljuk azt, hogy bármi másra van szükségünk, csak, csak a demokráciát elősegítő helyzeteket szeretnénk segíteni, a diktatúrákat nem, vagy az áldemokráciákat sem. Nem támogathatunk a népük ellen eh, fellépő kormányokat. Az Európai Parlament az emberi jogok bajnoka Protasevics úr végül azt mondta, és ezzel fogom befejezni, egyetértek azzal, hogy az európai politikának a, foglalkoznia kell az illegális bevándorlással is, de meg kell nyitni a legális migráció csatornáit is a korábbiakkal összhangban. Szelevakosz úr is felvetett azt a kérdést, amely nagyon fontos a harmadik, ország, a harmadik világ országai számára. Mit keresnek ezek az országok? Elsősorban miért jönnek a mi kontinensünkre? Mit szeretnének elérni a migrációval? Közülük sokan felismerik azt, hogy a bevándorlók fiatalok, képzettek, van szakmai hátterük, van műveltségük, vannak olyan készségeik, amelyek jól hasznosíthatóak. De ugyanígy a e, származási országban is. Erről szól ugye a brain drain, az agyelszívás jelensége. Azok az országok, amelyek fejlődni szeretnének, onnan a, e, az életerőt szívjuk el, ezért a származási országok arra vannak ároztatva, hogy ezt e, valahogy pótolják és továbbra is a tőlünk érkező segély, segélytől fognak függni. Ezért végül ez egy több oldalú probléma, szociális, politikai, gazdasági, nagyon sok oldala van neki, amire, amin a mi civilizációnk alapszik. Azt szeretném elérni, hogy a lehető legnagyobb objektivitással vizsgáljam meg. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a figyelmet. Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy ma délután szavazunk. Tehát erről tudniuk kell. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig rátérünk az utolsó délelőtti napi rendi pontra. Méghozzá a 2009-es évi mentesítés, az EU általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Veronique de Kaiser kapja meg a szót. Merci. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, hogy egy olyan gyakorlatot eh, hajtsak végre, ami nem nagyon izgalmas a képviselők számára. Ugye a mentesítésről van szó. Mégis szeretném elmondani, mennyire fontos ez, nagyon fontos, hiszen lehetővé teszi számunkra, hogy megnézzük, hogy a kiadások, amelyeket az intézmények megvalósítottak, valóban ezeket hatékonyan hajtották-e végre a kifizetéseket. A, és ha megnézzük az egyes politikai útmutatásokat, amelyek célkitűzéseinket meghatározzák az Európai Parlamentben, ezekkel összhangban történtek -e a kiadásokat. Mint említettem, technikai, politikai jellegű, jellegű ez a gyakorlat, hiszen a számbevőszék készíti elő a technikai oldalát, több értékelés készít és ajánlást, amelyeket mm, megtalálnak a 136-os és további oldalok között, aki szeretné megnézni, a 136-159-es oldali terjedő részben találják politikai jellegű gyakorlat, hiszen van beleszólási jogunk, ezt, akaruk, ezt akartuk-e, amit kiadták ez a kérdés? Nos, ami azt illeti, az öt rövid bekezdésből hogyan lehet egy gyors áttekintést biztosítani, azt szeretném ajánlani, tehát ajánlom a mentesítést, mm, az Európai Számövőszéki jelentését és különböző megjegyzések figyelembe véve. Az egyik megjegyzés, általános megjegyzés az az, hogy globálisan csökkentek a hibák, a hiba százalék csökkent az elmúlt évekhez képest. Vannak hibák, ex ante és ex post hibák, de globálisan a helyzet javult. Tehát a tendencia pozitív, csökkennek a hibák, és e- éppen ezért ennyire pozitív a véleményünk a mentesítése kapcsolatban. De ha megnézzük a részleteket, az Európai Számvevőszék jelentéseket megvizsgáljuk, ez nem azt jelenti, hogy nincsen hiba. Azt kell mondani, hogy az erőfeszítések nagyon pozitívak, gyümölcsük most terem majd. Az Európai Számvevőszék jelentéséből lássuk azt, hogy néhány éven belül talán tovább csökkennek ez a hibák. Tehát a különböző értékelésekből az derül ki, tehát hogy hosszú távon pozitív trendről van szó. Egy módosítás ösztönző vita témáját képezheti az, hogy a, a 2009-es kifizetéseknél a hibák nagy része a külpolitikákra vonatkozó részt illette. Ezek olyan hibák, amelyek a piacra vonatkoznak. Én a szemövőszéket követtem, illetve a kontbizottság véleményét, akik azt szeretnék, ha megszűnnének a hibák. Ez nyilvánvaló. De ami a hibák egy részét illeti, el kell ismernünk, hogy ezért kivételes hibákat tolerálni kell, abban az értelemben, Hogyha különleges helyzetek alakulnak ki, amelyekben magas a fluktuáció, instabil helyzetek alakulnak ki, tehát olyan helyzetek, kockázatot, átmeneti hat, időszakot illető helyzetekről van szó, de elfogadható bizonyos hiba százalék. De alapvetően azt szeretnénk, ha politikailag a politikai útmutatásokat követően akarunk eljárni, ott azért elfogadható bizonyos hiba százalék. Összegészében azt mondanám, hogy nulla hibát kellene elérni. De hosszú távon ez a cél. Én úgy gondolom, mert ha megnézzük a rendelkezéseket, a bizottság válasza kielégítő. Köszönöm Luzing és Makovai asszonyoknak, az árnyék előadó kollégáknak, öt módosító van, azt mondanám részemről, és mondom a magyarázatomat, a mm, Luzing asszony módosítóit nem tudom követni. Negatív véleményt tettem ezen két módosítóhoz, a kettes és hármas módosítót. Egy mínusz jellel láttam el, ami a többét illeti azokat elfogadom nagyon is szívesen, hiszen a munkát javítják, ami a kettes módosítót illeti. Lusing asszony egy olyan módosítót készített, amely politikai jellegű módosítóról van szó, persze üdvözlendő, hiszen van politikai vetülete ennek a mentesítési gyakorlatnak, ha úgy tetszik, de azt mondja, hogy a 2000 2011-es költségvetés, ami a külpolitikákat illeti, megfelelő kell legyen, összhangban kell legyen a nemzeti joggal, a humanitárius, és ez a francia angolra fordítom, tehát a, az Európai Unió egy nem erőszakos szereplő legyen a világban, és közvetítő szerepet játszon, aki csak békés és civil megoldások megkeresését célozza elő. A becomes a non-violent player hogy nem erőszakos szereplőbe válik, szerintem nem voltunk egyik sem erőszakos szereplők, alapvetően pacifisták vagyunk, béke szeretők, tehát eh, a civil fellépés, a tárgyalások továbbra is jellemzőek. Én a Védelme Európa mellett állok ki, a nemzetközi jog rendelkezésünkre álló keretei között nem zárom ki a katonai fellépést, ha erre van szükség. Ezt nem akarom kizárni. Pacifisták vagyunk természetesen, tehát nem gondolom, hogy a frakcióm is úgy gondolja, igen, alapvetően pacifisták vagyunk, de nem szabad kizárni annak a lehetőségét kivételesen, hogy katonai fellépésre is sor kerülhessen. Éppen ezért nem szeretnék morális fejteketésekbe bocsátkozni a módosítása kapcsolatban, de ezért a kettes módosító számomra túlságosan erős és korlátozó jellegű. Ami a hármas módosítót illeti, Losing asszony törli azt a részt, amelyben az szerepel, hogy kivételesen én elfogadok egy hibaszázalékot különleges helyzetekben, hogy én elfogadhatónak tartom, például a törékeny államok, az átmeneti állapotban leledző államok esetében elfogadom a hiba százalék bizonyos mértékét. Én nem arról van szó, hogy elfogadom azt, hogy hibázunk általában. Én szeretném, ha az eredeti szöveg megmarad, tehát bizonyos körülmények között adott hiba százalék elfogadható. Ennyit szerettem volna elmondani, nem nagy dolog ez. Azt gondolom, hogy a mentesítés önmagában pozitívan értékelendő. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Losing asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, de Kaiser asszony, köszönöm, hogy ennyire részletesen foglalkozott az én két módosítómmal. Sajnálom persze, hogy a módosítómat a békés külpolitika irányában nem tudja támogatni, mégsem tudja támogatni. Először azt gondoltam, hogy támogatni fogja. Én nyilvánvalóan ezt a módosítót az ön által említett módon nem fogom megváltoztatni, mert ez nem felel meg a meggyőződésemnek, sem a frakció meggyőződésének. Éppen ezért csak a másik módosítóra szeretnék kitérni, amelyet említett utolsóként. a négyes bekezdése kapcsolatban, ahol kivételes, rendkívüli helyzetekben elfogadja a hiba ö, százalék bizonyos mértékét, mert nem tudjuk támogatni a hiba toleranciát, egy, mert akkor gyakorlatilag szabad utat engedünk a hiba elkövetőknek. Szerintem a kül- és biztonságpolitikánál az önök, önáltalmitetett által érvekkel lehet persze élni, ezek nagyon általános jellegű érvek, minden esetben nem mondhatjuk, hogy rendkívüli helyzetről van szó. Éppen ezért kértem, hogy a négyes bekezdés törlését eszközöljék, ezt továbbra is fenn is tartom. Köszönöm szépen. Reagálni kíván erre, de Kaiser asszony? De Kaiser asszony, szeretne reagálni az elhangzottakra? Nem, elnök úr, tiszekben tartom Luzing asszony álláspontját, csak a szöveg előszakban szeretném elmondani, azt mondtam, hogy nagyon is rendkívüli helyzetekben. De megértem az ő évelését, azt hiszem, hogy a lehetőségeink határához értünk el. Elnök, nagyon szépen köszönöm, emlékezetem önöket, hogy a szavazás ma délután lesz ebben a kérdésben. Ezzel zárhatjuk ülésünket, a délelőtti ülést, és találkozunk ma délután három órakor. Ugyanígy köszönöm szépen. Thank you very much. Nice. Nice. <laughs>